Welcome to every... Üdvözlök mindenkit! Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Elkezdhetjük a munkánkat. Köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon nagy öröm számomra a kollégáimmal együtt, hogy ezt a nagyon fontos parlamentközi találkozót megszerveztük Angolul kezdtem el, de olaszul fogom majd folytatni, hogyha felteszik a fülhallgatóikat. Tehát nagyon örülök, hogy itt vannak. Két részre osztjuk a munkát, két panel lesz. Itt van a szlovák elnökség képviseletében Skrekko úr, aki a szlovák köztársaság minisztériumában az oktatási bizottság alelnöke, és itt van velünk Martina Reichert asszony, az Európai Bizottságtól. Nagyon jól tudom, hogy önök, a nemzeti parlamentek képviselői, ha jól tudom, 31-en jöttek el a mai találkozóra, sőt, szenátusoktól is itt vannak. Tehát ez egy nagyon fontos parlamentközi találkozó vannak kollégák az Európai Parlamenttől, és különösen a mi szakbizottságunktól, a Kulturális Bizottságtól, és majd a munka során be fogom őket is mutatni. Köszönöm szépen, hogy ők is itt vannak. Nagyon ö, nehéz, sűrű napunk volt, de most már itt elkezdjük a munkát. Mi, még mielőtt olaszra térnék át, szeretném elmondani, hogy ez már a második parlament közi találkozó, amelyet a mi szakbizottságunk megszervez, amelyet ugye én elnökölök, mármint ezt a kulturális bizottságot, és a múlt évben arról döntöttünk, hogy elindítjuk ezeket a nagyon fontos találkozókat, hogy meghallgassuk önöket, a javaslataikat, és egyáltalán kommunikáljunk a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Hogy több legyen a kapcsolatunk, hogy együtt építsük fel ezt az európai térséget. A múlt évben a találkozónkat a fiat, az ifjúság és az oktatásnak szenteltük, és most pedig a kulturális, kreatív ágazatokkal foglalkozunk. Most pedig áttérek az olasz nyelvre. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy a fülhallgatók hogyan is működnek, és ki tudják a nyelveket választani, és otthon érezhetik magukat a saját nyelvüket meghallgathatják. Tehát akkor áttérek az olasz nyelvre, még egyszer elmondom, hogy szeretnék köszönetet mondani annak, hogy eljöttek, hogy válaszoltak a meghívásunkra, Ugye négy témára szovunk, fogunk fókuszálni. Ugye tudjuk, hogy vannak egyrészt a nemzeti politikák, a kreatív ágazatok terén, vannak specifikus programok, aztán fontos téma a polgárok bevonása ezekbe a folyamatokba. Fontos fejleszteni Európában a különböző kulturális, kreatív ágazatokat. Itt is nagyok a kihívások. Egy európai keretre van szükség, amelynek a kidolgozása már elkezdődött a kultúra és a kreativitás terén. A parlament nagyon fontos szerepet játszik, aztán a különböző tanácsok, a minisztériumok is fontos szerepet játszanak. Az olasz elnökség is fogadott el egy jelentés ezen a területen, aztán a további elnökségek szintén. Jelenleg tehát egy stratégiai helyzetben vagyunk, időszakban is vagyunk, a tagállamokban is. Én, nekem úgy tűnik, hogy az önök javaslatai, követelményei, kérései egyre világosabbak, koherensebbek lesznek az európai kulturális téren. Ugye azt is kérték, hogy fejlesszük az innovációt, a kreativitást a kulturális ágazatokban, Persze mindez kihat a szociális tényezőkre is, vannak új modellek is, például amelyekbe bevonták a magánszférát is. Fontos az új digitális kihívásoknak is megfelelni. Ez is egy olyan téma, amelyel a mi szakbizottságunk most nagyon sokat foglalkozik a digitális az Európai Digitális Stratégiai Programokat tanulmányozzuk. A kreatív Európára vonatkozóan nagyon sokan azt kérték természetesen, hogy a költségvetést, a forrásokat növeljük ezen a területeken is, a média, a kulturális programok megvalósítása érdekében. 7 évre 1 milliárd 400 millió eurót irányoztak elő ezekre a feladatokra. Aztán ott van az új európai garancia eszköz is. Én úgy gondolom, hogy egy sokkal inkább politikai elkötelezettségre is szükségünk van. Fontosak a beruházások, fókuszálva a kulturális ágazatokra, európai szinten, természetesen figyelembe véve a fenntartható fejlődést, az inkluzív fenntartható fejlődést, mind az oktatás, mind a nevelés, mind pedig a kultúra terén. Még azt is alá szeretném húzni, hogy már nagyon régen azt mondtuk, hogy a kultúra a negyedik legfontosabb pillér a munkánkban, ugyanis a kulturális ismeretek nélkül, a kultúrához való hozzáférés nélkül egyszerűen nem lehet megújítani a kultúrát. Éppen ezért a tagállamokban sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni a kultúrának. De tudják azt, hogy az Európai Unióról szóló szerződésben is benne van a két fontos pillér, az egyik a kulturális és a nyelvi diversitás, éppen ezért támogatni kell az audiovizuális és kreatív kulturális ipart is. Ez teszi lehetővé az igazi versenyt, versenyképességet, lehetőségeket Európában. Éppen ezért ezeket a témákat központi témaként kell tekinteni. Juncker úr is elmondta, hogy mennyire fontos a kultúra szerepe. Az Európai Parlamentben mi nagyon sokat tettünk a mi részünkről a kultúra előmozításáért. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez egy transverzális politikai folyamat. Tudjuk, hogy vannak tragikus események, amelyek jelenleg Európában egyre inkább növekednek. Ugye a mediterrán térségben elsősorban kulturális konfliktusokat is okoznak ezek az események. És pontosan a kultúra az, amely nagyon sokat segíthet. Két irányban do- dolgozunk. Ugye van egy ö, fontos jelentésünk, Diakonú kollega készíti el ezt a jelentést, és 2018 az Európai Kulturális Örökség éve lesz. Erről szól ez a jelentés. Itt természetesen a materiális és az immateriális kulturális javakról van szó. Nagyon pozitív ez a jelentés. Aztán Mogherini főbiztos, Navracsics biztos szintén részt vesznek ebben a globális kulturális folyamatban közlemények születtek, folyik a munka, és egy új európai kulturális diplomácia fog kialakulni. A parlament is nagyon fontos szerepet játszik ezen a területen. Én Brock kollégával együtt jelentéstevő vagyok. Aztán ott van a kreatív kulturális ipar, erről lesz szó itt ma délután. Ez egy fontos téma, ez egy nagyon ígéretes tényező. Segíti a fiatalokat, segíti az innovációt, a, tehát nem csak a technológiai innovációt, hanem a kulturális, a szociális innovációt. Ezen dolgozunk mi most folyamatosan, Köszönetet mondok Morgano kollégának és Heller kollégának a jelentéseikért. Ők foglalkoznak a kreatív, kulturális ágazatokkal, ugyanis ez a terület egy fontos stratégiai kulcs terület viszont fejlesztésre szorul. Aztán ott vannak a különböző képességek, van egy új, az új képességekről szóló európai agenda, az EMPL bizottsággal együttműködünk ez, ebben a témában. Fontos a kultúra és a kreativitás terén is a transzverszális új képességek fejlesztése. Európában nagyon nagy a szakértelem ezen a területen. fontos a pozitív tapasztalatokat figyelembe venni. A utóbbi években nagyon sok ilyen tapasztalat született. Aztán ott van egy nagyon fontos program, az Európai Fővárosok programja. Mi is rendszeresen találkozunk a különböző szakértőkkel, azt is látjuk, hogy az utóbbi 30 évben nagyon sok új program született, a szociális inklúzió, az új polgáriság, az európai megközelítés terén. Látjuk azt, hogy ma nagy a kockázat, látjuk az Euróbarométer adataiból is, a válság nagyon nagy kihatásokkal volt a költségvetésekre, és a nagyon sok tagállamban csökkent a költségvetés mind az oktatás, mind a kultúra területén, és bizonyos szociális csoportok esetében most már nem férnek hozzá a kulturális javakhoz, vagy csökkent a hozzáférhetőség. Tehát nagyon nagy a szociális egyenlőtlenség ezen a területen. Köszönöm szépen, hogy megosztják most velünk ezeket a témákat. Ugye volt két felhívás, az egyik az a, az Erasmus programmal kapcsolatos, az új politikák kialakítása, figyelembe véve a migránsok szerepét is, a fiatalok szerepét is. Aztán ott van a nagy európai digitális stratégia. Ez egy nagyon nagy kihívás. Két kollega, Ferah Hayes és Kamer Revert kolléganő dolgoznak azon a jelentésen, amely az audiovizuális szolgáltatásokkal foglalkozik. Fontos a különböző hálózatok felelőssége, a szerzői jogok védelme, az audiovizuális jogok védelme, a kreativitás, a különböző szerzők védelme, tehát a szerzői jogokkal is foglalkoznak kollégák. Hát összességében ennyit akartam nagyon röviden és gyorsan elmondani. Hát ez a, az a keret, amelyben mi működünk. Most pedig önöket szeretnénk meghallgatni, és konfrontálódni a kérdésekben, mert sok esetben nem olyan könnyű a helyzet, mint ahogy az tűnik. Sokszor úgy érezzük, hogy különböző bolygón élünk, nem ugyanazon a bolygón élünk, de a kultúra, az elkötelezettségünk, a párbeszéd lehetővé teszi a és identitás megtalálását is. Most mindjárt megadom a szót a szlovák elnökség képviselőjének, ahogy már mondtam, Skreko úr van itt velünk, és öné a szó. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött a tanács képviseletében. Köszönöm. Madam Chair. Elnök asszony, köszönöm a szót tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Igazán nagy megtiszteltetés számomra Marek Magyarics nevében is szeretnék hozzászólni, aki a kulturális miniszter Szlovákiában, és én fogom megnyitni a beszédemmel a kulturális és kreatív ágazatokról szóló meghallgatást. Hogyha megengedik, tulajdonképpen a szlovák elnökséget is képviselem az Európai Unióban, és ezért most szlovák nyelven fogom elmondani a beszédemet. Úgy gondolom, hogy a hozzászólásomban tulajdonképpen folytatom azt, amit az elnök asszony már elmondott a kulturális és kreatív ágazatokról, és ezek a fejlődésben játszott szerepéről. Rendkívül fontos ágazatról van szó, amely kihatása van a gazdaságra, a gazdasági fejlődésre és az oktatásra is. Nagyon fontos, hogy Európa olyan terület legyen, ahol a kultúra virágzik, ahol a kultúra vezető szerepet kap, és ahol a kulturális és kreatív ágazatok fontos részei lehetnek a gazdaságnak, és hogy innovatív módon tudjuk megfelelni mind a helyi, mind pedig az európai szintű kihívásoknak, amelyekkel szembe kell néznünk szociális vagy gazdasági téren. Fontos, hogy a kulturális és kreatív ágazatokat segítsük, mert ezek nem csak ötleteket gyártanak, hanem munkahelyeket is létrehoznak. Az, hogy kulturális és kreatív ágazat tulajdonképpen nem új koncepció, ezzel már számos fórumon találkoztunk az Európai Unióban, és mindannyian tudjuk, hogy ez a közös jövőnk, és bár különbözőek a nemzeti gazdaságok, de az EU gazdaságán belül is rendkívül fontos szerepet játszanak a kulturális és kreatív ágazatok. Mindannyian tudjuk, hogy nem hagyományos gazdasági ágazatként kell megközelíteni a kulturális és kreatív ágazatokat. egyfajta láncként kell kezelnünk ezeket a kulturális és kreatív ágazatokat, és a kulturális örökség megőrzésére vonatkozó próbálkozásokat, lehetőségeket. A kulturális és kreatív ágazatok jól működő ágazatok az Európai Unióban, és a GDP létrehozásában is fontos szerepet játszanak, valamint munkahelyeket is teremtenek. Az innováció előmozdítása, a szociális, társadalmi befogadás megvalósítása és a recesszió visszaszorítása, mind olyan területek, ahol segítségünkre lehetnek a kulturális és kreatív ágazatok. Az innováció mindig is katalizátorként működött, és ez természetesen nem szűkíthető le a kultúrára és a művészetekre, hanem számos más gazdasági ágazatban is fontos szerepet játszik a stratégiáink területén olyan stratégiai keretet kell teremtenünk, amely kreatív, amely életképes, amelyben a beruházások megfelelő szinten valósulnak meg a kulturális és kreatív ágazatokban. A KKA-k és az ehhez kapcsolódó tevékenységek természetesen nem csak művészeti tevékenységet, hanem vállalkozói tevékenységeket is lefednek. Nagyon sok mikrovállalkozás, illetve KKV dolgozik ezen a területen, melyek szintén hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez. És reméljük, hogy itt a megfelelő szinergiákat is meg tudjuk majd teremteni a kulturális és kreatív ágazatok, ugye különleges ágazatok, ugyanakkor azért valamilyen szinten ugyanúgy termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak, mint minden más ágazat. Itt is vannak nyersanyagok, itt is vannak végtermékek. Fontos jellemzője a KKK-knak, hogy tudásalapú ágazatokról van szó, és néznünk kell, hogy potenciálisan milyen kereskedelmi lehetőségek rejlenek a KK-kban, illetve hogy ezek milyen gazdasági tényezővé nőhetik ki magukat, és hogyan számszerűsíthetőek. A jelenlegi közpolitikákat nagyjából az jellemzi, hogy a KKA-k egyre nagyobb figyelmet kapnak, ugyanis egyre nagyobb részben járulnak hozzá a GDP-hez. Fontos, hogy a kreativitást, a beruházásokat és az innovációt elő tudjuk mozdítani a kkk ban mind a magánsz, magánszférában, mind pedig a közszférában, és mind a két finanszírozási lehetőséget meg kell ragadnunk. Reméljük, hogy minden egyes kreatív ötlet vállalkozói cselekvési aktivitássá válik, és hogyha megfelelőképpen támogatjuk a KK-kat, akkor ezek összehangolhatóak lesznek egyéb ágazatokkal. Olyan kontextust kell létrehoznunk, ahol megfelelőképpen tudnak működni a KKK-k, ahol találkozhatnak egymással az individuális ágazati szereplők, és közösen vihetik tovább ezt az iparágat. A magas szintű emberi erőforrást, az eberező emberi potenciált minden szinten fel kell karolnunk, a legalacsonyabb iskoláktól a legmagasabb iskolai szintekig, hogy a kreativitást fejleszteni tudjuk a legkisebb kortól kezdve. Ezen kívül megfelelő piaci feltételeket is kell teremtenünk, hogy a kulturális termékek és szolgáltatások valóban virágozhassanak, hogy ezek gazdasági piaci értékké kovácsolódhassanak vannak már eszközeink tagállami szinten, illetve Európai Uniós szinten, de ezeket támogatnunk kell, hogy egy olyan funkcionális működő keret jöjjön létre, ahol a megfelelő finanszírozási lehetőségek is megvalósulnak, különösen a mikrovállalkozások és a KKV-k számára. Az egyik legfontosabb aspektus a kulturális és kreatív ágazatok kapcsán a szellemi tulajdonjogok, illetve a szerzői jogok védelme, mert úgy gondolom, hogy a kulturális ágazatok megfelelő működésének ez az alapja. Több témában is foglalkozunk ezzel az aspektussal, és mindenképpen szeretnénk javítani a szerzői jogokra vonatkozó szövegeket. Az átvihetőségre vonatkozó első csomag már megvalósult, most dolgozunk a második csomagon, amely a szerzői jogvédelmet hatékonyabbá teszi. Ez tulajdonképpen nem csak a szerzői jogokra vonatkozik, hanem a védett tartalmakra is, és arra, hogy a kulturális termékek minél szélesebb körben elérhetőek legyenek. Végezetül lezárásképpen pedig szeretném elmondani saját nevemben, illetve a szlovák elnökség nevében, hogy tudjuk, hogy nagyon sok kihívás áll előttünk a KKK területén, és hogy az a legfontosabb feladatunk, hogy minden egyes rendelkezésre álló eszközzel elősegítsük ezeket az ágazatokat, hogy olyan kontextus teremtsünk, amelyben ezek virágoznak, és hogy a KK-kat az EU-s gazdaság, illetve a nemzeti gazdaságok szerves részeként tudjuk tekinteni. De tudnunk kell, hogy a kultúra nem csak identitás, hanem a kultúra prosperitást is létrehozhat. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, nagyon világos volt a szlovák elnökség részéről. Ahogy Juncker elnök is elmondta, a, kor, a művészek a koronáink ékszerei, a koronánk ékszerei. Fontos tehát megfelelő forrásokat biztosítani a kreatív ágazatok számára, és 2018 a kulturális örökség évére ez különösen fontos lesz. Jelenleg nem áll még rendelkezésre elég költségvetés, Éppen ezért ez a munka a bizottsággal nagyon fontos lesz. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondott. Most pedig a Martin Reichertz, a főigazgató következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, mindig is nagy megtiszteltetés a számomra, hogyha ilyen eszmecsereken vettek részt. Az elnök asszonyuk, Kosztasszony rengeteg dolgot fedett le a hozzászólásában, megnyugtatom egyből önöket, nem fogok mindent megismételni, nem fejebb néhány pontot emelnék ki a felsorolt témákból. Valóban egy igazi forduló pont következett be az európai beszédekben, az európai diskurzusokban, figyelembe véve Juncker elnök úrnak az év értékelőjét is, és valóban itt a korona ékszereiről van szó, akkor, amikor kultúráról beszélünk. Úgy gondolom, hogy ez a megfogalmazás nem csak szép, hanem nagyon valós is, és valóban az utóbbi években túl keveset tettünk a kultúra területén, éppen ezért mindenképpen ki kell emelni, és ezt tettek különben Szilvia Koszta is, hogy mennyi minden tenni valunk van, és mekkora a fordulat az európai közpolitikákban. Ez alapvető fontosságú dolog, mert akkor, amikor az európai embereknek a szívéhez szeretnénk szólni, akkor nyilvánvalóan más nyelvet kell használnunk, mint eddig, nem pénzről kell, csak nem hiányról kell beszélnünk, amely tényezők természetesen nagyon fontosak, és nyilvánvalóan minket ezeket a témák nagyon is izgatnak, de az európai polgárokat viszont nem ezek a témák izgatnak leginkább, éppen ezért valóban a korona x-erekre kell, hogy koncentráljunk akkor, amikor ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, akkor nem gondoltam, hogy akkor a siker tudok majd kísérni, mint amelyen most találkozunk. Mert hogy a jelenlegi funkcióban nem csak a kultúrával kell, hogy foglalkozom, hanem az Erasmus Plus programmal is, amely az egyik legsikeresebb közpolitikánk, de ezen kívül ott vannak az egyéb tételek és a kultúra területén, ezek valóban nagyon fontosak. Most kitérnek néhány pontra csak mindössze azon téma körökből, amelyeket az emlőbb a kollégák megemlítettek. Nagyon izgalmas, és erről szólt elnök asszony, szóval nagyon izgalmas az, hogy a kultúrát ma már nem elszigetelten szemlélik az emberek. A kultúra ma már része minden egyéb területnek is, és az a jelentés, amelyet Morgano, illetve képviselők készítettek, pontosan kimutatja az, hogy a kultúrát, az ipart, a kreativitást össze lehet hangolni. Ez egy hatalmas újdonság, úgy vélem, az európai közpolitikáknak a területén. Nem lehet az, hogy egyik oldalon ott van, a, úgy szemléljük a dolgokat, hogy ott van a kultúra, a másik oldalon pedig ott van a gazdaság. Túlságosan sokáig szembe állítottuk a különböző ilyen tényezőket. És nyilvánvaló, hogy az embereknek meg kell élniük is, étkezniük is kell de nyilvánvalóan arra is szükség van, hogy az emberek álmodozhassanak olyan értékeknek a mentén, amelyek nem csak a legszigorúbban és legszorosabb értelemben vett gazdasági értékek, és hát találkoztam a képviselőikkel, Morgano úrral, illetve Éler úrral, és üdvözöltem is őket az imént, és itt is, innét is üdvözlöm őket a jelentésükért. Azért vagyok itt, hogy én most meghallgassam önöket, halljam, meghalljam a kérdéseiket, és ezáltal, hogy itt most rövidebbre fogom a dolgokat, úgy gondolom, hogy időt is nyerhetünk. Röviden térnék még egy dologra, el a Digital Agenda, a digitális menetrendnek a témakörére. Ugye az ékszerekről már beszéltünk, a korona ékszereiről, de nagyon fontos az, hogy a rangsort, azt felállítsuk kellő, kellő tartalommal. Még a megfelelő megoldást erre nem találtuk meg, de akkor, amikor a digitális menetlenek az első változata megjelent, kiadásra került, publikálásra került, akkor a platformoknak a megoldása nem a legjobb megoldás ként fogalmazott meg, és Navracsics biztos úr, és jó magam is, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy megnyissuk tágra, nyissuk a kapukat, azért, hogy a platformokat ne csak egyszerű párbeszédi helynek tekintsük, hanem ennél többre szolgáljanak, nevezetesen hozzáadott értéket teremtsenek. Na most tudom, hogy a jelenlegi megfogalmazásokban még nem ott tartunk, ahol önök szeretnének, szeretnék, hogyha tartanánk, de mindenképpen ez egy előrelépés már az első változathoz képes, és mindenképpen ennél is tovább szeretnénk lépni a zene világa. Az a világ, amelyet a leginkább és legelőször érintett a digitalizálás. És ez változtatta meg, mert a digitalizálás választotta meg a leginkább a zene világát, a zenei alkotásokat. Az Európai Parlamenten, Kosztászonyjal együtt azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudunk egy pilot projektet létrehozni a zene területén. Sajnos ez nem sikerült, de mégis úgy gondolom, hogy ezt a felvetést vissza kellene hoznunk, mert hogy a zene területe az a terület, ahol a legnagyobb átalakulás ment végbe, platformok alakultak ki, le lehet tölteni a zenei tartalmakat, mégpedig legális, jogszerű és jogtiszta módon, és úgy gondolom, hogy ez példaként is szolgálhat majd az egyéb kulturális területekre. Azért vagyunk itt, hogy a mai napon meghallgassuk önöket. Nem fogom tehát magamat ismétlésekbe bocsájtani, éppen ezért tárgyalítom a fülemet, hogy meghalljam a kérdéseit. Elnök asszony. Köszönöm szépen, köszönöm mindazt, amit kiemelt. Természetesen meg kell erősíteni néhány projektet annak érdekében, hogy a gazdasági kultúra között a koordinációt is eh, tovább vigyük. Most pedig megszervezzük a munkát. Ahogy önök is tudják, két tematikus csoportunk van, mivel az első csoportban sokan fognak felszólalni, tehát két forduló lesz, Vincent Lepage úr fogja bevezetni az első tematikus csoportot, vagy panelt. Ő a Kreatív Valóniától jött az igazgató, öt percet kap, és a valóniai innovációról fog beszélni. Tehát itt a szervezésről beszélünk, utána három parlamenti képviselő fog felszólalni. Patrick Blos úr Franciaországból, a Francia Nemzetgyűlés kultúrális ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke 5 percben, aztán Edith Estrella, aki valaha volt parlamenti képviselő itt a parlamentban, ő a Portugál Köztársaság parlament kétől jön, és a harmadik előadó Luigi Morgano, akit már itt többször megemlítettek, jelentéstevő, egy fontos jelentés se van, tehát mindenkitől azt kérem, hogy 5 percet, az 5 percet tartsa be, hanem akkor fogom használni a kalapácsomat, amit igazából nem szeretek használni, de most meg fogom tenni. Tehát először Löpás úr kap szót, aztán a, felszól, a három felszólaló következik, és lesznek felszólalási kérelmek, tehát aki akar szólni, szólhat majd. Tehát először Vincent Löpás úrnak adom meg a szót. Parol. Öné a szó. Bonjour. Excusate, el Igen, ott, ott van, most már látom. Tehát a szakértők mind ott vannak. Merci. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőhölgyek és urak. Tehát nekem kell példát mutatnom, ugye? Nehéz lesz, de azért megpróbálom ezt a kihívást teljesíteni. Néhány szóban, miről is van szó. A kreatív valóniát 2010-ben indítottuk azért, hogy a kreativitást segítsük, támogassak, nyomon kövessük a vallon társadalomban. Egy nagyon fontos tétele ennek a programnak az, hogy példaértékűnek minősítették. Én most nem fogom taglalni a különböző elemeit, ezt láthatják a dokumentumban, amelyet kiosztottunk, és az első években mindenképpen nagyon fontos volt, hogy arra gondoltunk, hogy ne csak önmagukban támogassuk a kreatív iparágakat, hanem úgy fogjuk fel a kreatív iparágakat, mint egyfajta modell az inspiráció és a kreativitásra, illetve az előrelépésre általában véve is. Ez a sajátossága tulajdonképpen a programunknak. Itt vannak az eredmények bal oldal, illetve jobb oldal, láthatják, hogy ezek az elért eredmények számszerűen is mérhetőek, mégpedig, hogy hány embert képeztünk, hány embert tudatosítottunk, képeztünk ki a tévára, hány startup induló vállalkozás, startup típusú jött létre, tehát egy igazi olyan programról van szó, amelynek alapvetően ugyanakkor gazdasági volt az inspirációja a kiinduláskor. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy a Vallon parlamenten túl, itt most az Európai Parlamentben is elhangozzék az, hogy az Európai Bizottság még példaszerűnek minősítette ezt a programot. Egy Creative Districtről van itt szó, egy kreatív térségről, amely a versenyképesség az innováció tekintetében 2012-ben kiérdemelte ezt a titulust, és hát kaptunk finanszírozást is, és támogatást az Európai Parlamentről is, az úgynevezett előkészítő intézkedéseknek a keretében, programoknak a keretében. Hála ennek a labelnek, ennek a címkének meg kaptunk egy olyan fajta, olyan fajta minősítést, amely rendkívül fontos volt. Toszkána és Valónia lett kiválasztva erre a kreatív district, tehát a kreatív térségeknek a minősítésére. Lehetővé vált az is, hogy a programok révén kipróbáljunk egy sor dolgot, úgynevezett kísérleti projekteknek a keretében visszatérek majd még erre, Lényeges az is, hogy nemzetközi kitekintésben dolgoz, dolgoztunk Toszkánával természetesen, de más európai régiókkal együttműködve úgy szintén, azaz a kreatív, innovatív ipar ágaknak az együttműködése szövetségek keretében. Kiemelném azt is, hogy a kreatív iparágak a mi megközelítésünkben nem csak önmagukban érdekesek a gazdaságon belül, hanem a tekintetben is, hogy milyen hatása van a kreatív iparágoknak a gazdaság, illetve az ipar egyéb ágazataira is. Tehát milyen kihatásunk van a többi ágazatra az iparban, figyelembe véve azt, hogy a többi ágazat megvásárolja a kreatív ipar ágaknak a termékeit, szolgáltatásait, és ezáltal is segítjük az innovációt. Úgy gondolom, hogy ez egy teljesen egyedi mozzanat, megrendeltünk máskülönben egy tanulmányt, egy európai európai irodától, az IDEA konzultól, amely kimutatta azt, hogy Valóniában 11%-a a kreatív kulturális ágaknak a tehát ennek az ágazatnak a termékei beépítése kerül a vallon gazdaság egyéb tevékenységeibe. Tehát ez a különböző ágazatokban, a kozmetikumoknak a területén, például a farmacék esetében is fellelhető nyomon követhető. És hát nyilvánvalóan más ágazatokra is áll ez a tétel, akár 30-32 százalékos itt a részesedése a cc nek mint ahogy ezt láthatnák. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy a statisztikák is gondot okoznak, tehát nyilvánvalóan nehéz ezt mérni egy sor egyéb szempontából, de mégis ezeket kiemeltem volna. Nagyon fontos a kirajzási hatás, azaz a spillover hatás, hogyan sugároz ki a tevékenységünk a gazdaság egyéb ágazataira. Hogy most Ugye, miről is van szó? Arról, hogy az ipari a kreatív iparágak olyan termékeket állítanak elő, amelyeket a többi ipari ág fel tud használni, és aztán tulajdonképpen ez egy uta vissza mozgás is, mert hogy a kreatív ipar ágak is kedvezményezetei az ipari hasznosításnak egy olyan régió, mint a Vallon régió, de más régiót is lehetne egyre említeni, hatalmas vonzerővel rendelkezik a kreatív iparágazatokra. Ezt észleljük a kultúra egyéb területen is, és a gazdasági fejlesztés és fejlődés tekintetében is. Tehát a vonzerő megnövekszik, és a cluster hatást is nyomon tudjuk követni, tehát igazi láncolatok jönnek létre a technológia kerületében a kulturális, illetve a kreatív iparágakban. Ennyit erről. Ezen kívül megvizsgáltuk azt, hogy milyen egyéb dimenziókban tudunk fellépni, hogyan tudjuk megszólítani a kulturális és kreatív iparágon keresztül a többi iparágal ennek keretében rendkívül fontos az, hogy ökoszisztémában gondolkodjunk, ökoszisztémát hozzunk létre, alakítsunk, nem lehet csak egy dimenzióban gondolkodnunk. És az elért eredmények jól mutatják azt, hogy akár érdemes ezt egy könyvformában összefoglalni, ezt meg is tettük, sajnos kevés példát tudtam csak elhozni magammal, de PDF-ben ez hozzáférhető, és ebben a 2015-ben felturbozott projektben tudtunk ezen nagyon jól előre lépni. A kreatív iparágak és az egyéb termékeknek az együtt mozgásával úgy gondolom, hogy nagyon hasznos dolgokat tudtunk létrehozni az egyéb ipari tevékenységeknél, de a bankokat is említhetném, és mindez a cluster hatást is elősegítette. Tehát a kreatív ágazatokat a versenyképesi klaszterekkel tudtuk összehozni, és legyen az most az élelmiszeripar, legyen az most az űrkutatás, egy sor egyéb olyan ágazat említhető, amelyeknél lehetőség volt erre az együttműködésre. Nos, ezt szeretném volna kiemelni, ezek a fő elemek, amelyeket a legfontosabbaknak tartottam. Nem tudom, hogy sikerült az öt percet betartani, de állok a rendelkezésükre a későbbek során. Köszönöm szépen! Minúti. Igen, részben sikerült. 6 perc és valamennyi volt. Köszönöm szépen. Meg is adom a szót azoknak, akik nem nincsenek a panelban, fel szeretnének szólalni, kérem, hogy azt a bizonyos formulárét töltsék ki, hogy ki akar szólni. Most pedig a francia nemzetgyűléstől Patrick Blos úr következik. Elnök asszony, tisztelt kollégák, én is, uraim, nagyon örülök, hogy itt a mai napon a francia nemzetgyűlést képviselhetem ezen az interparlamentális találkozón. Már a Bundestag kulturális és médiával foglalkozó szakbizottság együttműködése során tudom konkrétan, hogy mennyire dinamizáló hatású egy ilyenfajta együttműködés, és külön szeretném ezt kiemelni Kosztá elnök asszony irányába olasz nyelven is. Nos, akár csak 2005-ben, amikor az UNESCO-nak kialakult az a munkanyaga, amelyet aztán egyezménybe foglaltak, és a is diverzitálással foglalkozik, és amelynek az aláírója az Európai Uniós. Nos, ez az ugye dokumentum ugye arra hivatott, hogy a művészek, az alkotóknak a tevékenységét segítsük. Nagyon fontos kiemelni az, hogy a kulturális javak nem áruk, és a saját tossága ezen termékeknek igényli azt, hogy külön törvényeket, külön szabályokat és külön stratégiákat alakítsunk ki, azért, hogy a kulturális javakat megőrizzük és védelmezzük. Franciaország nem az egyetlen ország, amely mindig is védelmezte ezt a felfogást az unión belül, ami meg is magyarázza, hogy mely miért oly éber Franciaország a különböző reformakkal kapcsolatosan, amelyet a bizottság terjeszt elő, legyen az a médiumoknak, a médiának a témája, vagy a különböző egyéb terület, így például a szerzői jog, vagy pedig a TTIP. Franciaországban az utóbbi években nagyon sok tekintetben növekedett a költségvetési ellenőrzatoknak a mennyisége, amelyben részesültünk, és nemrégiben egy nagyon fontos törvényt is hagytunk mégpedig júliusban, idén, 2016-ban, amely foglalkozik az alkotással, az építészettel és az örökséggel. A sokszínűséget szeretném mindenképpen először kiemelni. A művészek és a műalkotásoknak a sokszínűséget. Az a törvény, amelyet a francia nemzetgyűlést meghatározott, meg megfogalmazza azt, hogy a szabadság a kreativitás tekintetében és a kulturális javaknak a terjesztésében a szabadság elvekkel, alapelvekkel, hogy értését tegyük. Meg kell, hogy akadályozzuk a cenzúrán kultúrának a megnyilvánulását a kulturális ajánlatban. Ugyanez a törvényünk megerősíti a szerzők és a művészeknek a jogait, különösképpen az új digitális terjesztés tekintetében. Ezen kívül 2015-ben a törvényünkben megfogalmaztuk azt, hogy az élő művé, színpadi előadásoknak a művészeti tevékenységét és tevékenységét önmagában is védelmeznünk kell a kultúra mindenki számára. Ez egy hatalmas kihívás valamennyi demokratikus társadalmunk számára. Annál is inkább, hogy a terrorista veszély az oly mértékben jelen van mindenütt. Éppen ezért az oktatásnak a forrásait, a kulturális és művészeti képzésnek a forrásait növelnünk kell. Csak úgy, mint az amatőr tevékenységeket ezen területen. Új publikumokat kell, hogy megszerezzünk többek között a kulturális intézményeknek a javára arra kell, hogy koncentráljunk, hogy nagyon nagy mértékben a művészethez való hozzáférés az, az egyenlőtlenségen alapul Európában. Ezt kell megkontráznunk, mert ennek szembe kell, hogy fellépjünk. Gondoljunk itt többek között a vidéki övetkezetekre, a rurális vidékre, és éppen ezért nélkülözhetetlen az, hogy az új kultális eszközöket felkészítsük arra, hogy az új életi ritmusunkhoz is tudjunk, alkalmaz, tudjanak alkalmazkodni. Gondoljunk itt például a könyvtár gyáraknak a nyitvatartására. A különböző térségek a művészeti életben közel kellhet legyenek az európai polgárokhoz. És akkor említsük még meg a kulturális és kreatív iparágaknak a területét. Hatalmas a nemzetközi verseny, és hát itt gondoljunk tulajdonképpen a különböző olyan eszközökre, amelyek léteznek a világ viszonylatban, kereskedelmi és egyéb szempontból. Franciaország mind a színház, mind pedig az élő egyéb típusú előadásoknak a tekintetében sok minden előfeszítést tett, és a film, a mozi tekintetében, vagy a videójátékoknak a tekintetében, a zenei alkotások tekintetében, mind-mind ezeknek a tekintetében előre előtérbe helyeztük az új alkotásoknak a létrehozatalának a segítségét. A kultúra tehát egy növekedés, egy gazdasági növekedési tényező, ez vitathatatlaná vált. Ahhoz, hogy a kulturális, a művészeti területeket elősegítsük, nélkülözhetetlen, hogy a dinamikákat támogassuk meg. Kapcsolatokat hozzunk létre a különböző tényezők kezet, a nyitottságot, az érdeklődést, a kíváncsiságot serkentsük, segítsünk mozgósítani, segítsük meg meghagy, meghatni, meghatódni a publikumot. Ezek azok a szemléletek, amelyek meghatározzák a felépésünket, itt ebben a teremben is, és meggyőződésem, hogy az a Művészeti és Kulturális Szövetség, amely májusban egy nyilatkozott tett közé, nem másra szolgál, mint arra, hogy az európai kulturális értékeket kidomborítsuk. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok az új törvény nek. Természetesen, ha megkaphatjuk ezeket az anyagokat, akkor a kollégáknak is továbbíthatjuk. Most pedig megadom a szót Edith Estrellának, ott ül hátul, a Portugál Köztársaság parlamentjétől jön. Szilvia Costa. Köszönöm a szót, köszönöm szépen Szilvia Kosztának a meghívást, és köszönöm a lehetőséget. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy azért komoly érzelmeket váltott ki belőlem az, hogy visszatérhettem ebbe a házba, ahol tíz boldog évet töltöttem el. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és Portugáliát képviselhetem, az Assemblea de Republikát. Portugália azt hiszem, hogy mindig is fontos szerepet játszott a kultúra képviselő, képviseletében, az innováció előmozdításában és a tudományos kutatásokban. Ezek a stratégiák rendkívül fontosak Portugália számára, és fontos export termékek is. Portugáliában a kulturális és kreatív ágazatok harmadik helyen állnak a GDP előállításában. Az élelmiszeripar az első, és az italok ágazata a második. A portugálok rendkívül fontosnak tartják a kulturális és kreatív ágazatokat. A fogyasztók keresik ezeket a termékeket, méghozzá a minőségi italokat. Természetesen a textiliparban, a cipőiparban, a keletről érkező árnyomás miatt sok portugál cégnek be kellett zárnia a kapuit, hiszen nem tudunk ezeknek az ázsiai országoknak a nagyon olcsó munkaerejével versenybe szállni. Viszont a minőségi termékek, a kulturális termékek, a divat ágazatban, a textilágazatban, a design termékek mindenképpen nyertek újabb piaci részesedést, és világszinten is elismertek. Az olasz cipők után a portugál cipők a legdrágábbak a világon. A lakberendezés már eljutott Hollywoodig is, és meghódította az egész európai piacot. A portugál kultúra, például a portugál építészet rendkívül ismert mindenhol az Európai Unióban, rengeteg díjat is nyertünk, többek között César Veira, aki megnyerte tulajdonképpen a Nobel-díjnak megfelelő díjat, az építészet területén. Ezek a díjak és ezek az ágazatok tulajdonképpen húzóerőként működnek az egyéb ágazatokban is, többek között, mint ez az építészeti Pritzker díj. Mindennyian úgy gondoljuk, hogy a nemzeti identitásnak és egy ország fejlődésének fontos része a kultúra és a kultúrához való viszony. Azt viszont csak elég későn ismertük fel, hogy ezeknek az ágazatoknak a gazdasági tevékenységét is nézni kell. Például a Guggenheim Múzeum Bilbaóban remek példája annak, hogy milyen erős tud lenni a kulturális és kreatív ágazat, hogy ezt sokszor alulbecsülték, pedig a kulturális beruházások rendkívül fontos beruházások. A nehéz gazdasági helyzet ellenére az egymást követő portugál kormányok arra törekedtek, hogy a kulturális alkotáshoz és a kulturális javakhoz való hozzáférés mindenki számára egyértelmű legyen. Nagyon sok múzeumba ingyenes a bejutás a hét bizonyos napjain, és megpróbáltunk kedvezményes jegyeket biztosítani a gyermekeknek, az egyetemistáknak. Portugáliában tehát egyértelmű, hogy megpróbáljuk elősegíteni a kulturális és kreatív ágazatokat. A médiák kapcsán is előrelépés történt, valamint a művészek elismerésében, illetve az olyan művészeti szakmában, ahol viszonylag hamar kiöregednek a művészek, ez vonatkozik például a táncosokra. A kultúra és a médiák viszonyát is megpróbáltuk rendezni, és egy kultúra plusz kartát hoztunk létre, amely lehetővé teszi a kulturális javakhoz való hozzáférést, a könyvek megvásárlását, vagy a különböző előadásokra való eljutást. Ez egyfajta mecénási programnak tekinthető fiskális szempontból. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy 2014 és 2020 között erősödjön meg a kulturális és kreatív ágazatokra szánt költségvetés. Ez az emelés tulajdonképpen megfelelne a 2020-as célkitűzéseknek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a KKA-k hozzájárulnak az intelligens, fenntartható és inkluzív Európa megvalósításához. Természetesen az Európai Uniónak is fontos szerepet kell játszania a KKA-k védelmében és a kulturális örökség megvédésében, valamint abban, hogy a tagállamokban a nyelvi és a kulturális sokszínűség ne sérüljön. Ez a sokszínűség, nyelvi és kulturális sokszínűség, az folyamatosan változik, ezért meg kell felelni ezeknek az új kihívásoknak, valamint a globalizáció kihívásainak, és jól kell tudni felhasználni a technikai fejlesztési lehetőségeket is. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezt a nagyon érdekes keretet, amelyről hallottunk. Ez egy kihívás is, nevezetesen az önök országában, tehát van egyfajta reform, restrukturációja a kulturális területen az innovációnak. Most pedig Morgano képviselő kap szót, őt már többször említettünk itt, öt percet adok neki is. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen valószínűleg nem, nem tudok nagyon pontos információkat adni, de figyelembe kell venni a, a kezdeteket. Ugye vannak dátumok, amikor is elindult ez az egész projekt, ez a program, és amikor elkezdtük a jelentéssel kapcsolatos munkát. Aztán természetesen ott van a működésképesség, a költségvetési vonzatok. A jelentésem kapcsán felmerülő problémák, mindenről természetesen nem tudok most szólni. Ami a javaslat politikai vonzatát illeti. Összefoglalva azt mondhatom, hogy a 2010-es, hat évvel ezelőtti zöld könyv egy minőségi ugrást jelentett az Európai Unió és Bizottság számára, hogy egy koherens, hosszú távú politikát dolgozzon ki a kreatív és kulturális iparágak számára, hogy támogassa ezeket az iparágakat, hogy stratégiát dolgozzon ki számukra, és hatékony fejlődés biztosítson számukra. Azt látjuk, hogy ma Európában a különböző digitális tranzakciók terén a hagyományos értékek most már átadják a helyüket az új formáknak. Ugye itt egy duális dologról van szó, figyelembe kell venni a kákáiknak is azt, hogy fontos szerepet játszanak a regionális európai identitások kialakításában, a kulturális örökség fenntartásában a jövő generációi számára. Éppen ezért nagyon fontos az Európai Unió szociális és gazdasági hozzájárulása is a gazdasági növekedéshez, a fellendüléshez, az innováció és más ágazatok területén, mint az idegenforgalom, a digitális technológia, ezek a területek is olyanok, ahol figyelembe kell venni a realitásokat, ezek nagyon fontosak. Az európai kulturális diplomácia terén meg kell erősíteni a párbeszédet harmadik országokkal is figyelembe kell venni az arányosság kérdéseit, a kultúra, a kreativitás, a kiválóság, az innováció világszinten is nagyon jelentős szerepet játszanak. Fontos éppen ezért egy olyan politika, amely erőteljesen támogatja ezeket az iparágakat, most különösen a válság idején, amikor nagyon sok fiatal munkanélküli, nagyon sok kollega és ez a bizottság is úgy tekinti, hogy a munkanélküliség témája az egyik fő olyan téma, amely ellen fel kell lépni az Európai Uniónak, és munkahelyeket kell létesíteni. Minőségi munkahelyekre van szükség, a fiatalok számára is. Tudjuk azt, hogy 12 millió ö, munkavállalónak nincs munkája egész egyszerűen, és tudjuk azt is, hogy a GDP szempontjából mennyire fontos a munkavállalók tevékenysége. Van egy másik fontos kérdés is, Európa újra iparis, iparosítása, ez pedig mindenképpen olyan politikákon keresztül valósul meg, amelyek figyelembe veszik a realitásokat. Mert biztos, hogy van számos olyan kérdés, amely a növekedéshez kapcsolódhat, a beruházásokhoz kapcsolódhat, a különböző ipari ágazatokban, a digitális területen, a kiskereskedelemben, az idegenforgalomban és így tovább, ahol fontosak a, fontos a realitásokat figyelembe venni. A 19-29 éves fiatalokat be kell vonni a munkába, az ő korosztályuk leginkább a munkanélküliek korosztálya. Azt is látjuk, hogy mennyire fontos lenne bizonyos iparágakat fejleszteni. Azt is látjuk, hogy mi a helyzet az autóiparban, a bankiparban. Ezek az iparágak sok esetben KKV-kat is alkalmaznak, vagy mikrovállalkozásokat is alkalmaznak és ez nagyon fontos része az európai valóságnak, realitásnak. Ezeket is figyelembe kell venni, nevezetesen azt is, hogy a munkaerő 90%-a olyan vállalkozásokban dolgozik, amelyeknek kevesebb, mint 9 munkavállalója, dolgozója van. 2008-as gazdasági válság után új időszak kezdődött, és az oktatás, a képzés egyre inkább fontossá válik. Van egy definíció, egy megfogalmazás, amelyet kidolgoztak pontos paraméterekkel, adatokkal, a különböző ágazatokban, természetesen a hagyományos ágazatok továbbra is működnek, például a múzeumok, a, a könyvtárak, ezeket továbbra is támogatni kell, de meg kell határozni, hogy hogyan lehet a kontinuitást biztosítani a fejlesztésük terén. A jogalkotás a szerzői jogok területén is, a szerzői jogok védelme nagyon fontos, és olyan ágazatok vannak, mint például a divat ágazat, amelyek szintén szükségeltetnek forrásokat. Elnök, köszönöm szépen. Természetesen nagyon nehéz szintetikusan összefoglalni az ilyen típusú kérdéseket. Na most akkor Isabel Höckmark Svédországból kért szót, hogyha jól ejtem a nevét, két percet kap. Tack för presentationerna och diskussionen så långt. Eh, låt mig säga om... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt mindaz, amit idáig hallottunk. A kreatív tevékenység keretén belül az innovációra kell a hangsúlyt fektetni. A feladatunk az, hogy előmozdítsuk az innovációt, hogy, a, hogy azt, azt már most lássuk előre, hogy a jövőt hogyan lehet megszervezni az innováció területén, milyen tevékenységre lehet számítani a jövőben. Nagyon fontos példáink vannak Svédországban a kreativitás területén. Aztán vannak az elektronikus játékok, például videójátékok, amelyeket kidolgoztunk, kifejlesztettünk. A, a, a közvélemény számára természetesen Figyelembe kell venni azt is, hogy a határokon átnyúló tevékenységek is léteznek ezekben az ágazatokban. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy, hogy a határokon átnyúló tevékenységeket fejleszék? Elnök, köszönöm szépen. Biztos, hogy valaki vál, tud majd válaszolni erre a kérdésre. Most pedig Pietro Uzzi Olaszországból, olasz képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ezen a találkozón, amely nagyon érdekes. Két-három megjegyzésem lenne. A múzeumoknak, múzeumoknak kell maradniuk, a képtáraknak, képtáraknak kell maradniuk ezek olyan helyek, amelyekhez mindenkinek hozzá kell férnie. A kreatív iparágakban a technológiai innovációknak is közelíteni kell a polgárokhoz, az emberekhez, és hozzá kell járulni a helyi közösségek fejlesztéséhez. Vannak olyan térségek, amelyekkel nem igazán sokat foglalkoztunk, például amelyek nem kaptak megfelelő forrásokat, ilyen a néprajz. Ezeken a területeken is újra kell szervezni a tevékenységeket. Ezek elhanyagolt területek voltak. és ezek is a kreativitás új terei lehetnek majd a fejlesztés terén. Melesleg a fiatalok számára a munkahelyeket is lehetne teremteni ezeken az úgymond elhanyagolt területeken. Az olasz szenátus néhány, hónap, néhány héttel ezelőtt egyhangulag elfogadott egy napirendet, amelynek értelmében elfogadja azt, hogy különböző eszközök segítségével a televíziókban, mind a magán, mind a köztelevíziókban film, olyan filmeket mutat be, amelyek úgymond művészfilmek, és amely filmeket a filmbizottságok választottak ki. A múltban ilyen filmeket nem mutatott volna be a ö, televízió. Köszönöm szépen, most pedig szót kap a görög parlament részéről Nikolaus Sivályosz. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A nagyon nehéz gazdasági helyzet ellenére, amelyen Görögország keresztül megy most már évek óta, és ez a válság, ez páratlan, Szóval ezen környezet ellenére Görögország mindent megtesz azért, hogy a művészeti, kreatív tevékenységet segítse, mégpedig úgy, hogy ennek szociális társadalmi hatása és alapja legyen. E célból megerősítjük a kulturális intézményeinket és oktatási intézményeinket. Mozgósítjuk a társadalmunkat, a civil társadalmat a regionális és az önkormányzati helyi szinten. A mai napon Fontosnak tartom, hogy foglalkozzam a fiatal alkotókkal Görögországban. Több ezren vannak, akik rendkívül nehéz gazdasági helyzetek között élnek, dolgoznak, nem találják meg azt a helységet, ahol alkotó munkát végezhetnének, és ahol be is tudnak mutatni a művészet és kulturális alkotásaikat. Zenészekről, színészekről van szó, és különböző egyéb társulatokról, akiknek nincsen semmiségre semmiféle olyan helysége, ahová befogadnák őket. Márpedig ott vannak a különböző korábbi történelmi erényű épületek, helységek, ezeket fel lehetne használni ilyen célokra. Hogyha ezt tennénk, akkor ezzel lendületet adnánk a gazdaság ezen területének. Továbbá rendkívül hasznos lenne, hogy az Európai Unió egy igazi kommunikációs programot, csereprogramot hozna létre a kultúra területén. Tehát az Erasmusnak a kulturális ágazatára gondolok, egy kulturális Erasmusra, amely lehetővé tenni, hogy új gondolatok, eszmék valósuljanak meg, persze ebbe részt kellene, hogy vegyenek teljes messzélességgel a tagállamok, csak úgy, mint a nemzeti parlamentek, illetve a regionális és helyi hatóságok. Úgy gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen, hogy a forrásokat megsokszorozzuk azért, hogy az Unió jóval több forrást tudjon szentelni a művészeti és kulturális tevékenységek támogatására. Tehát meg kell találnunk a forrásokat ezen új fellépéshez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm ezt a felhívást, amit biztos, hogy sokan osztanak. Mark Caron, Belgiumból, a zöldek részéről.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 profitot hozó ágazatokban, mind a nem profitot hozó ágazatokban. Fontos a kreatív ágazat, de ne felejtsük el azt sem, hogy a kreatív ágazatoknak arra van szükségük, hogy egy ökórendszerben működhessenek. Fontos az a hozzáadott érték, amelyet a társadalom és a gazdaság számára tudnak létrehozni ezek az ágazatok, itt a kultúra, a művészetek, nagyon fontos ágazatok, és természetesen nem egymás ellen működnek ezek az ágazatok. A jövő héten lesz a frankfurti könyvvásár, ezt, ezen is részt vesznek a szerzőink, a kiadóink, a fordítóink. Létre kell hozni olyan feltételeket, olyan keretfeltételeket, amelyek lehetővé teszik a kreatív gazdaságot és a kreatív művészetek fejlődését, nem, nem akarunk hierarchiát állítani a kultúra és a gazdaság között, de ne felejtsük el, hogy nagyon fontos a jövő szempontjából a művészet munkája. Teljes mértékben egyetértek, mondja az elnök asszony. Tehát itt ágazatokról beszélünk, tehát kreatív és kulturális ágazatokról beszélünk, és olyan politikáról, amely eh, mind a kulturális, mind a kreatív területekkel foglalkozik, és a gazdasági kihatásokkal. A három kollégának adom meg a szót az Európai Parlamenttől. Természetesen a többi panel során is felszólalhatnak még. Petra vert. a szakizottságunk képviselője. Petra. Nagyon szépen köszönöm, és köszönetet mondanék valamennyi előadónak. Lenne egy konkrét kérdésem azon képviselők irányába, akik nemzeti parlamentet képviselnek. Tudjuk valamennyien, hogy mit is jelent a kreatív Európa program. De azt is tudjuk, hogy korlátokkal rendelkezik ez a program, oly sok pénz nem áll azért rendelkezésre, Következésképpen hatalmas igényeknek nem tudunk eleget tenni, jól lehet, nagyon sok megkeresésben részesül ez a program. Az új finanszírozási módozatokkal ugyanakkor sikerült valamennyi mozgás teret is teremteni a strukturális alapok forrásaiból, és különösen az európai szociális alapból mégpedig a célból, hogy ezeket a forrásokat kulturális projektekre tudjuk szenteni, illetve a kreatív iparágakat támogassuk meg belőlük. Nos, a kérdésem az, hogy a tagállamokban hogyan használják fel ezeket a forrásokat, talán ezeket már fel is használták, és hogyan lehet a tagállamokban ezen eszközöket még tovább erősíteni és jól felhasználni, mert tulajdonképpen ez lehetővé tenni, mármint hogyha összehozzuk ezeket a különböző eszközöteket, akkor összetudnánk hozni a szociális dimenziót, a munkanélküliség ellen fellépést, munkanélküliség elleni fellépést és a kulturális szempontokat. Nagyon izgatta minket, érdekelne az, hogy a tagállamok hogyan használják fel, hogyan hasznosítják ezeket a forrásokat, amelyekért hát meg kellett, hogy hancoljunk. Talán az Európai bizottság is tud erről beszélni. Köszönöm szépen. Helga Trüppel kollega, nő, alelnökünk kap szót, tehát a zöldek nevében. Like to come. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni Juncker elnök State of the Union beszédére, ugyanis egyrésztről az Európai Unió ugye digitális belső piacot szeretne megvalósítani, másrésztről viszont nagyon fontos az, hogy az online művészeti termékek után fair díjat kaphassanak a művészek. Amire igen sürgősen szükségünk van az az, hogy legalábbis tudjuk definiálni, hogy az online platformok hogyan árulják ezeket a bizonyos tartalmakat, tehát hogy tudjuk biztosítani a megfelelő hozzáférést. Tehát amennyiben van egy semleges tartalomszolgáltató, akkor a felelősség tulajdonképpen nyomon követhető, de nagyon sokszor a semlegesség nem annyira semleges, mint, amennyinek hangz, mint amennyinek hangzik, hanem igenis organizált tartalmakról van itt szó. Tehát a semlegesség nem valósul meg, éppen ezért egyértelmű fogalom meghatározásra lenne szükségünk. A nemzeti parlamenti kollégáktól, illetve az Európai Bizottságtól is kérdezem, hogy van-e valakinek valami ötlete, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és várjuk az ötleteket, ha vannak. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon kényes téma. Julie Ward, és aztán kérem, hogy a második fordulóra menjünk át. Julie. Köszönöm szépen, rövid leszek. Szerettem volna válaszolni annak a parlamenti képviselőnek a kérdésére, aki azt kérdezte, hogy hogyan lehetne támogatni a kis vállalkozókat, vagy pedig az önálló vállalkozókat, az önállóan működő művészeket. Ez valóban nagyon nehéz. De vannak olyan hálózatok és olyan szervezetek, amelyek ebben segíthetnek. Nálunk északnyugat Angliában nagyon jó ilyen művészi szervezetek vannak, amelyek összefogják a feltörekvő, egyedül szabadúszóként dolgozó művészeket, és segítséget nyújtanak egymásnak, business workshopokat szerveznek, közösen tudnak fellépni bizonyos esetekben, tehát segítik egymást az administratív terhek megosztásában is. És ez egyrészt bizalmat ad az embereknek, másrészt erősebben hallathatják a hangjaikat, hogyha egy ilyen szervezetbe tömörülnek, és nem kell elkülönülten, izoláltan működniük az egyes művészeknek. Ez a városi területekre és a vidéki területekre egyaránt érvényes. És azt is szeretném még elmondani, hogy akkor dolgoznak jól a művészek és a művészeti szervezetek, hogyha például kooperatív formában vagy szociális vállalkozás formában működnek, tehát amikor alternatív vállalkozási formákat tudnak megvalósítani, például üres, nem használt épületekben tudnak dolgozni. Sok esetben a művészek ugye alkotnak, sodorja őket az alkotás, az ihlet, és sokszor nem tudnak koncentrálni az administratív dolgokra, és hát ugye a művészek per definíció nem művészi vénával vannak ellátva, tehát nagyon sokszor új alternatív megoldásokat tudnak kidolgozni, mondjuk elhagyatott ipari épületek újrahasznosítására. Ez tényleg csak egy példa arra, hogy például a körkörös gazdaságban hogyan lehet visszavinni ezeket a megüresedett ipari épületeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a második fordulóra. Kérek mindenkit hogy engedjék meg, hogy először szólaljon fel a, a Bogdán Venta úr, ugyanis ő koordinátor, és el kell menni egy másik bizottsághoz. Az európai film a digitális korszakban jelentés jelentéstevője, aztán következik majd Heidi Purga Észtországból, Florin Alexandru Alex Romániából, és Herlin Gundelach a Bundestagból, Németországból, de először Bogdán következik. Köszönöm szépen, elnök Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ennek a szakbizottságnak a tagja az Európai Film a Digitális Korszakban előadója voltam, és nagyon örülök azoknak a megjegyzéseknek, amiket itt hallottam a nemzeti parlamenti képviselőktől, és ezt természetesen tovább is fogom vinni a munkámba. Tényleg nagyra értékelem ezeket a munkákat. A KKK részéről az a néppártnak én vagyok az árnyék jelentéstevője, és természetesen én is felismerem a KKK-ban rejlő óriási lehetőségeket. Természetesen a kreativitás az, ami összefogja ezeket az ágazatokat. Az, hogy tulajdonképpen ezek olyan megújuló energiák, amelyeket nem használnak ki a különböző tagállamok. Tehát a legszélesebb értelemben vett gazdagság, európai kulturális gazdagság, ez egy olyan közös kincsünk, amelyet védenünk kell és ösztönöznünk kell. A a 90-es években azt láttuk, hogy folyamatosan szaporodtak a kulturális és kreatív vállalkozások, tényleg megugrott a számuk, és nagyon sok munkahelyet is teremtettek. Ez természetesen kapcsolatban áll az Európai Unió növekvő sokszínűségével. Az információs technológiák növekedése és fejlődése nagyon sok tagállamot, nagyon sok területet vont be ebbe a körforgásba. Természetesen ösztönöznünk kell a kreativitást az Európai Unióban, és így támogatni tudjuk minden szinten a kreatív vállalkozásokat. Fontos, hogy partnerkapcsolatokat tudjunk kialakítani, hogy folyamatos konzultációban legyünk ennek az ágazatnak a képviselőivel. Ennek periodikusan meg kell ismételődnie, hogy figyelni tudjuk, hogy hogyan fejlődik ez az ágazat, hogy lássuk, hogy a mobilitásnak milyen akadályai vannak, és hogy biztosítani tudjuk, hogy minden szinten megvalósul a kreatív ágazatok támogatása, mint európai szinten, mint pedig tagállami szinten. a KK-k változásai az egész Európai Unióban változásokat hoznak. Például, hogyha valahol megváltozik az adózási politika, az kihatással van az egész Európai Unióra. Hogyha ösztönzők indulnak el, hogyha például az Európai Beruházási Bank új finanszírozási lehetőségeket indít el, azt megérzi az egész Európai Unió. Ezek a katalizátor hatások mindenhol érezhetőek, de ugyanúgy negatívan is, hogyha valamilyen negatív adórendszer lép hatályba, vagy pedig lefékeződnek a finanszírozási lehetőségek, akkor ennek a negatív hatása is érezhető. Minden összefügg, és a különböző disztribúciós csatornák kérdése, a szerzőjogok kérdése szintén rendkívül fontos annak érdekében, hogy maximálisan ki tudjuk használni az ágazatban rejlő potenciált, nagyobb magas szintre kell hozni a kulturális képzést. A kulturális ágazatnak hozzá kell férnie a legújabb technikai fejleményekhez is védelmet kell kapnia az óriási multi cégek ellen, amelyek alacsony minőségi kultúrát árulnak diszkont áron. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudunk felelni, hogyha a tagállamok együttműködnek. Nagyon szépen köszönöm, Bogdán. Kell kell mennie. Most pedig Heidi Purga asszonynak adom meg a szót, az ész parlament kulturális bizottságának tagja. Please, take the floor. Mikrofon. A mikrofonba kérem szépen. Jó napot kívánok! Esztoniából jöttem, Heidi Pulga vagyok, az ész parlament kulturális bizottságnak tagja vagyok, a Reform Párti, pártnak vagyok tagja. Először is el szeretném mondani, hogy mi is a jelenlegi helyzet a kreatív és kulturális ágazatokban Észtországban 2004 óta fejlesztjük ezeket a területeket. Növekedett a szerepe ezen ágazatoknak az utóbbi években. Látjuk azt, hogy tehát növekszik a kreatív ágazatok területe, a hagyományos iparágak csökkentek, például a gépipar, a faipar. Ma a hozzáférés a jó minőségű termékekhez normává vált Európában. Az emberek, a polgárok jó minőségű szolgáltatásokat várnak el, természetesen ennek érzelmi okaik is vannak, elmondható az is, hogy a modern fogyasztók okosabbak lettek. Észtország hogyan tudja a kreatív ipart ö, iparra ráirányítani a figyelmet. Három pillérről kell beszélni. A tudatosság emelése, a startupok ö, támogatása és a strukturális fejlesztések, valamint az export. Ezek azok a területek, melyek számunkra fontosak. A kreatív ipar, a tudásalapú ipar egy fontos elem, sőt kulcs tényezőt játszik a nemzetközi verseny szempontjából. Ez a terület kapcsolatban van a szerzőjogokkal, a szabadalmakkal. Van például egy kis vállalkozás Észtországban, amely kombinálja, összehangolja a különböző területeket, a hagyományos és az innovációs területeket, és jelentős hozzáadott értéket jelent az ország számára. Vannak persze specifikus régiók, ahol a helyi kultúra az, amely játsza a fontosabb szerepet, az idegenforgalom szintén jobban tudja kihasználni a kulturális hagyományokat, aztán vannak filmfesztiválok, zenei fesztiválok, Fekete Éjszaka például ez egy filmfesztivál, azt is látjuk, hogy ezeken az eseményeken egyre több a magánszférából jövő forrás, a beruházások. És a különböző ágazatokban a szükségleteknek, a követelményeknek megfelelően az ágazatok adaptálódnak. Vannak nagy kihívások Észországban, például a technológiai ágazat nagyon fontos sikertörténeteket tud magáénak, a kreativitás azonban nem mindig követi a startup vállalkozások logikáját. Nagyon sok tehetséges fiatalt támogatunk, a kreatív iparág fejlesztésének két célkitűzése is van. Az egyik a piaci feltételek biztosítása és a gazdasági sikerek biztosítása, a második célkitűzés pedig az, hogy a szolgáltatások és a termelést összehangolja. Szeretném azt is aláhúzni, hogy mennyire fontos az oktatás szerepe, az általános és a speciális oktatás szerepe a kultúrában a gyermekek, a sedülők számára különböző ágazatokban fontos az, hogy összehangoljuk a, a feladatokat és a tevékenységet. Végül pedig elmondhatjuk, hogy a kreatív iparág többszintű ágazat és hozzájárul a versenyképes gazdasághoz. Az emberek általában nem egy terméket, hanem egy termékcsaládot keresnek, kialakult egyfajta egyéni filozófia a fogyasztók részéről is, hát nem, most már nem csak alapvető szükségletekről van szó, hanem speciális igényekről, és az állam éppen ezért ezt megértette, és beruház olyan ágazatokba, amelyek fontosak lehetnek a gazdasági vonatkozásuk miatt is. Azonban még nagyon sok lehetőség van a fejlődésre a magánszférában, a szponzorok segítségével, a szolgáltatások terén még lehet nagyon sok mindent tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a fontos beszámolót. Most pedig Florin Alexandru Alexe úr Romániából a Kulturális Bizottságtól. European și Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc pentru invitație. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák az Európai Parlamenttől, illetve a Nemzeti Parlamenttől. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és örülök annak, hogy az intézményi konszenzusról beszélhetek, amely sikere vitte a kulturális ügyeket. Az NSQ Ferenc szeretném a szót terelni. Ugye a legnagyobb román zeneszerzőről van szó, 1890-ben született és 1955-ben halt meg, Romániában, Romániában, Ausztriában és Franciaországban élt, és nem csak egy hatalmas zeneszerző volt, hanem egy egészen kiváló hegedűs és zongorista is, Ehudi Menuhin a tanítványa volt, és azt mondotta, róla, hogy egy abszolút zenészről van szó Enescu esetében. Valóban egy hatalmas zenésszel találkozhattam, aki hatalmas hatással volt az egész életemre, mondottam Menóin. Egy fesztiválnak is nevet adott, 1958-tól működik ez a fesztivál. Először minden három évente rendezték meg ezt a fesztivált, utána pedig két évente. Ez az egyik legnagyobb európai fesztivál, zenei fesztivál, 22 napot tartott a fesztivál 1995-ben, és több mint, több mint 50 ezer jegyet értékesítettek erre a koncert sorozatra a Tolmács Szeresbit 2015-ben került erre sor. Nagyon híres művészek jelentek meg, gondolok itt az Anisofi Sophie Mutter hegedű művészre, de Janine Jenszent és David David Keretet is emle, említhetném, akár csak a karmestereket, Zubin Mehtát, Sir Simon Rattle, és hát olyan híres zenekarokat, mint a Concertgebá Amsterdamból, vagy a berlini filharmonikusok, illetve az izraeli filharmonikus, illetve hát sok illetve a Francisco-i szimfonikus zenekar, csak úgy, mint a londoni szimfonikus zenekar. 2002-ben született meg az a törvény, amely rendelkezik a szervezéséről a fesztiválnak és a finanszírozásáról. A román köztársasági elnök égisze alatt zajlik ez a fesztivál, de természetesen meghatározó a szerepe a kulturális minisztériumnak és az egész román kormánynak. Eredetileg ö, leginkább ugye a hivatalosságok voltak jelen, de időközben a fesztivál kiszélesedett, és felfigyeltünk arra, hogy a korábbi szervezési mód azok nem a legjobb megoldásokat hozták. Javítottunk ezen, és most már a Nemzeti Televíziótársaság és Rádiótársaság is csak úgy, mint a Kulturális Román Intézet is támogatja a fesztivált számos egyéb szakmai szervezet is részt vesz megbízható módon a szervezésben. Itt az Áteximed, itt az Átköbböt tudom említeni. A Kulturális Minisztérium és a bukaresti kulturális, illetve Budapest városának a kulturális tanácsa is kiváló ki, részt vesz, kiveszi dolgát, részét a műfajból. Egy sor dolgot előre tudunk már jelezni, és a munka megosztás is jobban alakul, mint a korábbiakban. Többek között az Árdex, illetve az Árkó munka megosztás oly módon működik, hogy az egyik felkutatja a művészeket, a másik pedig megköti a szerződéseket. Mindez hozzájárul Romániának, illetve Bukarest imecsének a javításához, kidomborításához, érvényesítéséhez. Számos egyéb ezeményt is szervezünk a fesztivállal párhuzamosan úgy gondoljuk, hogy ez a fesztivál mint egy mintaként szolgálhat, és nagyon fontos lenne, hogy széles szövetségek jöjjenek létre az ilyen szimbolikus kulturális pillanatok esetében, amelyeknek látványos lehet az eredménye. Köszönöm szépen, nagyon szép dolog a zenéről beszélni. Most pedig Helind Gundelá következik, a Német Bundestagból 5 percet kap ő is. Tisztelt elnök, asszony, kedves kollégák, én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondanék ezen mai rendezvényért, eszmecseréért. Nos, ez az ágazata, a kultúra és a kreatív tevékenységeknek az ágazata nagyon nagy mértékben hozzájárul a gazdaság működéséhez, a foglalkoztatáshoz, a digitális technológiának az igénybevétele megnövekedett, és jól lehet a válságnak vannak még nyomai, de azért a keretek kiszélesednek, többek között a jogi keretek is módosításra kerültek, és a kitekintés Európa különböző részei irányába. És azt észleljük, hogy a kulturális és kreatív ágazatok, tehát a KKA lehetővé teszi, hogy kis és közép vállalkozások együtt működően lépjenek fel, tehát új lehetőségek alakulnak ki, új lehetőségek és felelősségek is, mind a politika, mind a gazdaság számára. Egy egy, egy kezdeményezés is született tekintetben különben 2007-ben, amely a szövetségi szinten serketi ezen tevékenységeket. Ugye korábban a KKK esetében a szövetségi szint volt a megcélzott szint. Időközben kialakultak az együttműködési egyéb formák, a kreatív ágazat és egyéb ágazatok között, az innováció és a hálózatosítás és a sajátja ezen tevékenységeknek. A hálózatok a különböző érintett feleknek és termelőknek, előállítóknak nagyon lényeges. A párbeszéd gazdasági szempontból lehetővé tette azt is, hogy fellépjünk a a kalóz, a kulturális kalózkodási tevékenység ellen, és a kultúrát tovább terjesszük, szélesítjük a terjesztést az innovatív vállalkozásoknak a segítségével. 2016. január 1-ével a Goethe Intézet és egyéb intézmények is részt vesznek e folyamatban, új formákban is. 2016 elején elkezdődött egy olyan kezdeményezés, amely a különböző kínálatokkal lehetővé teszi, hogy újabb impulzus kapjon ez az ága ágazat, és olyan kulcs fellépésekkel, mint például a tudományos elemzések, a transferek, a kommunikációnak a területe, az innováció, a lendületnek a megalapozása, az, in, az impulzusok adása, mind-mind részesei ezen fellépésnek. Azt látjuk, hogy a szövetségi szinten az új trendeket próbálják közelebbről megvizsgálni a tekintetben, hogy melyek a legjobb gyakorlatok, és mi az, ami a leginkább multiplikátor hatást válthat ki. Ezeket a gyakorlatokat természetesen tovább folytatjuk a jövőben is. Az össz, a föderatív kezdeményezések lehetővé teszik azt, hogy a kultúrát előmozdítsuk, és a kreativitás szinte minden tartományunkban a különböző ösztöndíjak és egyéb finanszírozási források mindezt lehetővé teszik. A tartományok különben kidolgozták a saját keretüket a kulturális és kreatív ágazat tevékenységének a támogatására, és e tekintetben Hamburg városát kell kiemelnünk, amelyik a legkreatívabb városoknak az élén áll, és azt látjuk, hogy a netto árbevétel területet hatalmas előrelépést regisztrálhatott. 2010-ben például észletük azt is, hogy egy külön intézmény alakult ki a kk a támogatására, tanácsadóként is, és egy ablakos ügyintézési formát is biztosít az összes érdeklődőnek Hamburgban. Azt is látjuk, hogy adatbázis is működtetnek, amely kitér adott esetben még az ingatlanoknak az adatbázisa a kezelésére is, és lehetővé teszik azt, hogy fejlett szubvencionálási rendszerrel, illetve participatív finanszírozással, tanácsadói tevékenységeket és coaching tevékenységeket biztosítsanak az érdeklődő vállalkozások számára, és akár a vállalkozások, akár pedig az amatőr mozgalmak, akár pedig a tanulók, diákok, illetve az amatőrek számára megvannak a különböző ilyen támogatási formák. Ezek releváns módszerek, és úgy gondolom, hogy messze menően csatlakoznak, alkalmazkodnak a kereslethez. A hamburgi kormányzat továbbá úgy döntött, hogy folytatja ezt a programot, további forrásokat biztosít, és igazándiból elmondható, Hamburg egy olyan mintaváros, amely a kreatív ágazatok számára a kellő utakat mutatja. Ami pedig az egyéb kihívásokat illeti, a fragmentáció földrajzi, kulturálisan és, szöv, és ö, földrajzi szempontból mind-mind meghatározza a fellépési lehetőségeket többek között a források tekintetében. A bankok a legtöbb esetben nem rendelkeznek olyan programmal, amely lehetővé tenné a számukra, hogy átvilágítsák a KK ágazat vállalkozásait. És hát ebből adódóan nagyon is nehéz meghatározni, hogy melyek azok a módozatok, amelyek mind finanszírozási szempontból, mind kulturális szempontból egyenlő feltételeket biztosítanának az érdeklődők számára. Nagyon gyakran az egyedi vállalkozások, az egyedi KKA intézmények azok, amelyek próbálják az új tevékenységeknek és megoldásoknak a kiatalukását és finanszírozni a független művészeket. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes utolsó megjegyzést is a finanszírozásról. mert ez egy nagyon fontos téma az európai kultúra szempontjából. Na most akkor lezárjuk ezt a panelt, ezt a tematikus csoportmunkát, ugye, amely két fordulóban folyt le. Nem tudom, hogy van-e most valaki, aki még pontosítani akar valamit a bizottság részéről, vagy tisztázni valamit. Predsednička, eh, Jelenka len zareagujem na pani Kamenve. Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék reagálni arra, amit Kamerevert asszony mondott el az imént a kérdésében, vagyis arról van szó, hogy vannak-e itt olyan tagállamok, amelyek használják a strukturális alapokat arra, hogy eh, a KK-kat ösztönözzék. Elmondhatom Szlovákia nevében, hogy nálunk ez működik, és most már az integrált regionális operatív program keretein belül is megvalósul ez a támogatás. a központosított finanszírozásnál is megvalósul ez, illetve a széleskörű infrastruktúrális projekteknél is, amennyiben ezek KKK-kal állnak kapcsolatban. A decentralizált finanszírozásnál is szeretnénk, hogy kisebb projekteket tudjunk finanszírozni, illetve hogy mikrovállalkozásoknak tudjunk segíteni. Tehát igen, Szlovákiában ez működik, használjuk ilyen célokra ezeket a finanszírozási lehetőségeket. Ami pedig a szerzői jogokat és a szellemi tulajdon védelmét illeti. Én is úgy gondolom, hogy ez a gerince annak, hogy a kreatív ágazatok gazdasági potenciáját ki tudjuk használni. Tehát alapvető fontosságú a jó jogi keret, például a Berni Egyezmény, amely megfelelő biztonságot garantál, a szellemi tulajdonjogok védelmében. Digitális világban élünk, figyelembe kell venni ennek a feltételeit is, és meg kell néznünk, hogy ebben a kontextusban hogyan lehet hatékonyan védeni a szerzői jogokat. Nagyon komoly kihívás ez, mert a monopól helyzet egyáltalán nem jó a szerzők részére, hanem ez óriási teher rájuk nézve, és nem tudnak ebből sem gazdasági, sem más szempontból nézve megfelelőképpen profitálni. Az Európai Bizottságtól kaptunk jogszabály, tervezeteket, kezdeményeket, részleteket, ezek jó munkaalapot biztosítanak, de azért még hosszú út áll előttünk, hogy valóban megvalósítsuk azt a tényt, hogy megvédjük az alkotók szabadságát és tulajdonát. Thank you, Mrs. Chair. Just a few words. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony röviden a kulturális kreatív ágazatokról. Azt hiszem, hogy ez a délutáni találkozó nagyon jó, érdekes, gazdagító találkozó. Természetesen nem könnyű a pénzügyminiszterekkel tárgyalni, de most megvan már a keretünk 2020-ig, aztán majd meglátjuk, hogy ezen belül mit lehet tenni. Jelenleg Ugye azzal is foglalkozunk ezen a találkozón, hogy a pénzünkért milyen értéket kapunk. E-, ezek teljesen evidens aspektusok, megvannak a statisztikák, az Eurostat statisztikái, amely foglalkozik a kreatív ágazatokkal. Régebben ez az ágazat, ezek az ágazatok nem léteztek, de most már több pénzt kaptunk erre is, ezekre is. Tehát a kreatív értékek is változnak. A kultúra és az innovatív iparágak közötti kapcsolat. Mit is jelent ez? nagyon nem mindig könnyű megtalálni a kapcsot a két dolog között. Például a divat ipar. A divatipar az egyik legnagyobb ipar Európában. A francia kollégák ugye azt mondják, hogy a divatipar is kultúra. Na most itt vannak olyan területek, amelyek átfedik egymást. Természetesen itt most nem akarok neveket mondani, de egyes francia, franciák így úgy gondolják, hogy itt vannak átfedések. Tehát ezeket a területeket figyelembe kell venni, figyelembe kell venni a digitális korszakot. Aztán van egy másik terület, nevezetesen a kreatív rendszerek eh, hálózata, kreatív eh, csoporthálózatok. Azt is meg kell nézni, mi az, ami igazából működik. Mert nagyon sok a kezdeményezés a különböző területeken, de vannak, amelyek jól működnek, vannak, amelyek nem, és tudni kell, hogy mely, melyek azok, amelyek mű, működnek. Tehát ilyen központokat, kreatív központokat kell létrehozni. Most hogyan lehet megtanulni a kreativitást? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye a, ott van a, a, az agyunkban a jobb ö, és a bal féltek, máshogy működik az agyunk különböző területen, a az oktatáshoz is kapcsolódik ez. Van, aki kreatív, van, aki nem az. Be kell találni azokat a területeket az oktatás területén is, amelyek lehetővé teszik, hogy kreatívabbak legyenek a gyermekeink. Persze az én időmben ugye voltak kreatív gyerekek, az nagyon jó volt, viszont nehézsége volt azoknak, akik nem voltak azok, és a tantervekbe nem vették bele a kreativitás fejlesztését. Tehát fontos, hogy a gyerekek kreatívá válhassanak. Tehát ez az oktatási terület. Tehát az oktatás, a kultúra, az innováció összhangba kell hozni. There was one word about volt a finanszírozással kapcsolatosan is néhány megjegyzés, hogyan lehet finanszírozni a kultúrát. Amikor a néhány hónappal ezelőtt a kulturális fórum volt, ugye azon is elhangzott, hogy egyre több forrás szeretnénk kérni, egyre több pénzt szeretnénk, de korlátozott a finanszírozás. Talán azon kell elgondolkodni, hogy a létező forrásokat hogyan lehet jobban felhasználni. Ugye, mit lehet megosztani kulturális szinten. Amikor én 20 éves voltam, teljesen más volt a világ. A világ már nem olyan, mint régen. Tehát kreatív módon kell gondolkodnunk is fel kell tenni a kérdést, hogy mire van szüksége a gyermekeknek. Sok esetben nem figyelünk erre oda. A kultúra, kultúrájuk is teljesen különböző, mint a miénk. A fiatalokat sokkal jobban be kell vonni eh, ezekbe a folyamatokba, sokkal jobban, mint azt eddig tettük, és talán ez hiányzott nekem a mai találkozó el, idáig elhangzott beszámolóiból. Tehát nincsenek itt a fiatalok. Valahol máshol vannak, viszont be kell őket vonni, el kell őket érni. Ott van ugye a fiatal kreatív vállalkozók hálózata a vállalkozók, ez egy nagyon divatos szó, hogy itt megint csak össze kell hangolni a különböző feladatokat. Elkezdtünk dolgozni az Európai Kulturális Örökség éven, 2018 lesz ez az év, és köszönettel az elnökasszonynak, Kosta asszonynak, együttműködünk, és fontos, hogy ez az év majd egy sikeres év legyen. Itt nem csak pénzről van szó, persze valamennyi pénzre szükség lesz, de innovatív év kell, hogy legyen ez az év. A lehető legjobb módon kell a kultúrát prezentálni a polgárok számára. Új működési, kommunikációs eszközökre van szükség. Be kell vonni a fiatalokat a, nemrég, nemrég találkoztam 5000 fiatallal, és ott is elhangzott, hogy az, ahogy mi tekintünk a kultúrára, nem az, ahogy ők tekintenek a kultúrára. Tehát nagyon sok még mindig a kérdőjel. Szükségem van nagyon sok brilliáns ötletre, hogyan lehet az európai kultúrát átláthatóbbá tenni. Köszönöm, elnök asszony, elnök asszony. Köszönöm szépen. Mártin nagyon kreatív, úgy különben. Köszönöm szépen az elhangzottakat. Van egy kis dolog. Három ö, fiatal kapott ma díjat, a Nagy Károly díjat kapták. Az egyik fiatal a csoportjával együtt egy projektet indított el, nevezetesen egy videójátékot gondoltak ki Nagy Károlyjal kapcsolatosan. Tehát lehetnének olyan applikációk, ez is egy ötlet, amely a fiatalok és Európa kérdést taglalná. Ugye nagyon sok a, a fiatal, akik nagyon jó programokat, projekteket tudnak kidolgozni, mint például ez a videójátékos program. Természetesen nagyon nehéz megtalálni velük a megfelelő nyelvezetet. Fontos eh, az is, hogy a az iskolában, az oktatásban hogyan is tanítják Európát. Mátics Drágics kollega ezzel kapcsolatosan egy jelentést készített elő, Ö, van, ugye ö, rom, rom a származású, és nagyon fontos az ő szempontja is. Na most, hogyha egyet értenek, akkor a következő panelre térnék át, azonnal. Nevezetesen itt arról van szó, hogy hogyan lehet bevonni a polgárokat a kultúrába. A bevezető előadást Maria Cristina de Milano doktornő fogja tartani az Európai Központtól, amely a kulturális szerveződés és menedzsmenttel foglalkozik. Aztán itt van Diakonú kollega, aki jelentéstevője a kulturális örökségről szóló jelentésnek, kulturális évről szóló jelentésnek. Nem tudom, hogy Diakon úr talán, mivel neki is el kell menni, előre veszük őt? Mennyi ideje van? Tehát akkor először a szakértő asszony kapja meg a szót, és aztán ön. Önni a szó. Jó napot kívánok, elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást. Olasz nyelven fogok beszélni, mert így a saját nyelvemen össze tudom foglalni sokkal jobban a témát. Van néhány diapozitív diám, eh, amelyet eh, angolul készítettem elő. Néha angol szavakat is fogok használni. Ugye már itt van ez az első, az audience engagement, ez egy angol ugye, szó, amikor a, az engagementről beszélünk, tehát a, a polgárok bevonásáról a kultúrába, kulturális tevékenységbe. Ugye miért beszélünk erről? Mit akarunk elérni? Miért beszélünk engagementről? Azért, mert a, az adatok azt mutatják, hogy Na, Európában nagyon kevesen vesznek részt a kulturális tevékenységben. Tehát ez egy alapvető feltételezés, hogy az utóbbi 50 évben nem értük el a célkitűzéseinket ezen a területen. A részvétel azonban a kultúrában egy európai prioritás. fontos a kulturális értékek és az aktív polgárok részvétele. Na most, amikor az audience engagementről beszélünk, tehát a polgárok bevonásáról a kultúrába. Ez egyfajta magatartást is jelent. Ez azt jelenti, hogy sokkal több polgárt vonunk be a különböző tevékenységbe, tehát itt van a definíció meghatározásának a kifejezésnek. Ugye ez egy folyamat, egy stratégiai, dinamikus és interaktív folyamat, amely hozzáférhetővé teszi a kultúrát. Ezt jelenti az audience development, a polgárok bevonása a kultúrába. Most ez a tevékenység három módon valósul meg. Vagy ö, figyelembe vesszük a hagyományos mennyiségi feladatokat, tehát ez egy ver, aztán van egy vertikális ö, módozat, és ö, a különböző ö, nem hagyományos területek, amelyekre bevonhatjuk a polgárokat. Én jelenleg részét képzem egy olyan csoportnak, amely egy tanulmányt dolgoz ki, pontosan arról, hogy hogyan lehet a, az embereket bevonni a kulturális szervezetek munkájába. Ez egy olyan munka, amely egy esett tanulmány, a különböző helyzet, helyekre elmentünk, foglalkozunk a fesztiválokkal, a múzeumokkal, könyvtárakkal és így tovább. Három területet választottunk ki 80 közül, Jelenleg az elemzés folyik, az eredmények majd az év végére várhatók, de most már elmondhatom azt, hogy rámutattunk néhány tendenciára a bibliográfiai kutatások során is. Azt látjuk, hogy változás van a különböző fogalmak területén is. Tehát most már egyfajta fejlődés van a polgárok bevonása terén, tehát olyan tevékenységek vannak, amelyek a szociális inklúzióhoz inkluzióhoz kapcsolódnak szorosan, aztán a szervezés területén, a vezetés területén szintén változások vannak, és természetesen a részvétel területén is, valamint a digitális tevékenységek területén. Na most még két megjegyzés. Először is a kulturális szervezetek egyedül önmagukban nem tudnak működni, hogyha nincs meg mögöttük a politikai nevelés, a, a kultúrára való nevelés, a támogatás. Nem kérhetjük a múzeumokat, a könyvtárakat, hogy ők pótolják az oktatás, nevelés hiányosságait. Aztán van egy másik fontos aspektus, az az, hogy a különböző kulturális szervezetek a ö, szervezetekben a fiatalok ö, még, még járnak, aztán már nem. Tehát a sedülőkor után már nem mennek. Ugye én nem politikus vagyok, hanem inkább kutató, és azt mondom, hogy a kultúrát a fenntarthatóság negyedik pillérének kell tekinteni. Köszönöm szépen! Hát nagyon erőteljes ez az összefoglalás. Természetesen el fogjuk olvasni majd ezt a kutatást, ezt a tanulmányt. Nagyon fontosnak tűnik, és nagyon proaktívnak kell lennünk, mert ez fontos. Most pedig Diakonú kollega kap szót, aki a jelentés tevője a kulturális örökség eh, európai évének, és eh, más jelentéseket is készített már előzetesen. Öné a szó. Eh, Tehát az áldét képviseli, és a kultúra a alelnöke. Kulturális Bizottság alelnöke. de e- Szeretném összekapcsolni a most elhangzott előadást a mondandommal, ugyanis átlátható az elhangzottakból, hogy mi a különbség a robotok és az emberi lények között. Nos, a válasz a különbségre nem más, mint a kultúra. És ebből adódóan felsőbb lény az ember, és ebből adódóan nem különíthetjük el itt a különböző területeket. Felesleges gazdasági hatékonyságról, tökéletes hatékonyságról beszélünk, mindaddig, ameddig nem férünk hozzá a kulturális örökséghez. Az embereknek történelme van, az embereknek álmaik vannak, és ebből adódóan egy magasabb rendű lény az ember. Egy további terület, amelyre most kitérnék a Kulturális Szakbizottságnak a részéről, így hangzik. A jelenleg foglalkozunk ezzel a jelentéstervezettel, hamarosan a végére jutunk, két-három héten belül végleges formát fog majd végleges formát fog majd ölteni ez a jelentés, és jogalkotási eszközként fog majd a szavazásra bocsájtatni. Ez azt hiszem egy hatalmas esély mindannyiunk számára. Ugyanis a mai napon a meghívottaink pontosan azok a személyek, akik gazdagítják ezen jelentés tartalmát, és akik lehetővé teszik azt, hogy a jelentésük majd átütetésre kerüljön, és a szavakból valóság legyen, pontosan ö, így legyen, ez az európai kulturális évnek a keretében is. Tehát úgy gondolom, hogy a jelentésünk ennek a fényében lesz majd hathatós. Mindez idáig a tagállami megnyilvánulásokat hallgattuk meg, ezeket ismertük meg, és természetesen a tagállamokon belül a nemzeti parlamentek hangját hallottuk. A jogalkotási eszköznek úgy gondolom, hogy alapvetően fontos célja van. Nevezetesen arról van szó, hogy a kultúránkban, a történelmünkben hogyan tudjuk elérni azt, hogy az alkotások, a műalkotások a határokon átnyúlóan hassanak. Ezt reméljük elérni az Európai Kulturális Örökség évében is. Együttesen közös történelmünk van, és a kulturális örökség szintén valamennyünk tulajdona. Ezt szerettem volna most megfogalmazni, akkor, amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk, és azt hiszem ez egy eszköz is arra, hogy szembe menjünk arra, azzal a nacionalizmussal, amelyet szinte mindegyik tagállamunkban fellelünk, ennek tudatában kell, hogy legyünk. A 2017-es év kulcs év lesz. Ennek keretében készítjük elő a 2018-as kulturális örökség évét, költségvetési szempontból is, és a kapcsolat az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között alapvető fontosságú. Szükségünk van a támogatásukra, szükségünk van valamennyikre. A kulturális év csak akkor lesz sikeres, hogyha a civil társadalom, az önkormányzatok, a nemzeti parlamentek, az európai parlamentek mind-mind aktívak lesznek, és mindent megtesznek azért, hogy egy éven keresztül érvényesítsék a kulturális örökségből mindazt, ami közös köztünk. Éppen ezért decemberben legkésőbb tovább folytatjuk az eszmecserét a nemzeti parlamentekkel, és hadd használjam ki ezt az alkalmat, hogy üdvözlöm két román kulturális kollégámat, akik a felső, az alsóháznak a képviselői és a kulturális szakbizottságnak az aktív részvevői. Úgy gondolom, hogy mindannyian azonos célral rendelkeznek ők is, és valamennyünk itt a teremben. Éppen ezért tartottam fontosnak mindezt kiemelni, épp ma, épp most, mert nagyon lényeges tudnunk azt, hogy a 2018-as év az Európai Kulturális Örökségével ilyen tartalommal lesz majd igazán testes. Kiki meg tudja mutatni azt, hogy milyen legjobb értékekkel rendelkezik. Tehát a kultúra demokratizálódása ez a tét, és nem létezik olyan kultúra, amely felül írná a másikat, amely értékesebb lenne egy szomszéd kultúránál, nem koherens módon, aktív módon kell, hogy az Unió fellépjen, ez lesz ez egy közös sikeres év. Köszönöm szépen. Ma délelőtt már volt egy vitánk a, erről a jelentésről, a kulturális örökség évével kapcsolatosan, és informálhatom önöket arról, hogy a 2017-es év az előkészületek éve lesz, és a tagállamokat is szeretnénk erőteljesen bevonni ebbe a felőkészületi munkába, de nemzeti szinten is el kell, hogy induljon a munka különböző területeken, regionális, helyi területeken is be kell vonni az embereket ebbe a munkába, mert mindenképpen európai dimenziót szeretnénk adni a kulturális örökség évének. Van egy másik fontos dolog is, amit a bizottság is tud már, mert már számos esetben elmondtuk, hogy elfogadtunk, elfogadott a Költségvetési Bizottság egy költségvetési sort a 2017-2018-as évekre, tehát ez, ez egy külön költségvetés, nem vesz el más programoktól forrásokat, de természetesen még a tanácssal is tárgyalni kell, a szlovák elnökséggel, a tagállamok és a nemzeti parlamentek szintén nyomást gyakorolhatnak és segíthetnek nekünk. Most pedig a szót átadom Dragan Máticsnak, Szlovéniából a Szlovén Parlament Kulturális Bizottságának elnöke. Őné a szó. Poštovana gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, úgy gondolom, hogy a szlovénekről mindenképpen elmondhatjuk, hogy tradicionálisan kultúra orientáltak. Itt a térképen látható, hogy az évszázadok során különböző administratív egységekben éltek, és különböző országok részei voltak. Ami a nemzeti identitást illeti, az ugye a kultúrán alapul, a közös nyelven, a közös kultúrán. És hogyha megnézzük a pénzünket, akkor az is látható, hogy nyolc bankjegyünk volt, amelyen írókat, szobrászokat, festőket és költőket jelentettünk meg, nem pedig háborús hősöket vagy politikusokat. Ez természetesen az euró előtti időszakra vonatkozik, és van egy kulturális nemzeti ünnepünk, France Preseren híres szlovén költő napja, amikor nagyon sok ingyenes kulturális esemény van. Ez február 8-án van, ingyen látogathatóak a múzeumok, és van még egy napunk, december 3-a, ami Preseren születésnapja, ami szintén nagy kulturális ünnep. Több mint 4900 különböző amatőr kulturális egyesület működik, és a teljes aktív lakosság 3,6%-a a kultúrában dolgozik. Szlovénia vezeti az egyfőre jutó újonnan megjelent könyvek listáját, és um, nagyon sokan járnak könyvtárba, átlagosan 20-szor mennek el könyvtárba, minden negyedik ember könyvtártag, az emberek 12 uh, könyvet kölcsönöznek uh, átlagosan egy évben, amely nagyon jó eredmény, ezzel nagyon jó helyen áll Szlovénia az olvasási ranglistán. A kultúra minden területe fontos, és át kellene térnünk más területekre is, hogy a szociális kérdésekben, a környezetben, az oktatásban, illetve a művész, illetve a, kult, a tudományokban is jobban megjelenjenek a kulturális értékek. Figyelembe kell vennünk természetesen a kultúrában a fogyasztók, tehát a közönség, illetve az alkotók érdekeit is. A civil szervezetek rendkívül fontos szerepet játszanak ezen a területen, ugyanis a mikroszinten demokratikusabbak, jobb a fellépésük a civil szervezeteknek, mint az állami szervezeteknek. A civil szervezetek könnyebben teremtenek kapcsolatot az emberekkel, éppen ezért nagyon fontos a szerepük. A specifikus népességcsoportokkal jobban fel tudják venni a kapcsolatot a civil szervezetek, mint az állami szervezetek. Szlovénia elindított egy javaslatot, amely tulajdonképpen két már létező kezdeményezést karol fel a mobilitás, illetve a kultúrahoz való hozzáférés területén, és volt egy olyan javaslat, amelyet Olaszország javasolt, hogy minden 18 éves állampolgár kapjon egy jegyet arra, hogy elmehessen egy kulturális intézményre vagy programra, illetve itt van mellette az az EP javaslat, hogy minden 18. életévét betöltött Európai Uniós állampolgár kapjon egy interrail jegyet, amelyet természetesen Szlovénia is támogatott. Tehát nagyon jó lenne, hogyha minden 18 éves európai lehetőséget kapna arra, hogy elmenjen egy másik országba, és megnézzen különböző műemlékeket, és jó lenne, hogyha az interjú jegyhez ingyenes belépőt is tudnánk csatolni, amely mindenképpen erősítené a kulturális hovatartozásunkat. hogyha a fiatalok megtanulják szeretni a saját kultúrájukat, akkor amikor fiatalok valószínűleg megtartják a kultúra iránti szeretetüket idősebb életkorban is. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig szót kap Flávia Piccoli Nardelli képviselőasszony, az olasz képviselőház kulturális bizottságának elnöke. Jó estét kívánok, elnök asszony! Üdvözlöm a nemzeti parlamenti képviselőket is. Azért vagyunk itt, hogy a kultúráról és a kreativitásról beszélünk, és a ezekkel kapcsolatos stratégiáról. Minnyáján nagyon jól tudjuk azt, hogy ezen ágazatok előmozítása mennyire fontos, mert kihat a gazdaságunkra és a vállalkozásokra is. A jövőben a kultúrát alapvető területnek kell majd tekinteni. Köszönetet mondok az Európai Parlament kollégáinak, Kosztálnök asszonynak, akik nagyon sokat tettek a 2020-as európai kultúra érdekében. Erőteljesen kívánjuk támogatni a 2018-as kulturális örökség évét is. Ez egy nagyon fontos eszköz. Minnyáján be kell, hogy ruházzunk ebbe az évbe. Nagyon fontos kezdeményezések születtek a kultúra és a kreativitás területén, Olaszországban is. Általánosságban a kulturális javakkal foglalkozó minisztérium 37%-kal több pénzösszeget biztosított a kultúrára, mint az előző évben. Itt elsősorban az olasz múzeumok részesültek ezekből a forrásokból. Aztán az egyetemek, a kutatás, a fejlesztés nagyon sokat ruházott be az iskolákba, az oktatásba, a pedagógusokba. Szeretnék összekapcsolni az iskola és a kultúra világát, ezen belül is az innováció világát. Nagyon sok fontos területről lehetne beszélni. Például ilyen a 18 évet betöltő fiatalok számára az egységes kártya. Aztán a három éves alapok, a források három évenként mm, szintén nagyon fontosak, gyermekeket, serdülőket vonunk be a kultúrába ezen források segítségével támogatjuk a könyv világát és általánosságban a kultúrát. A képviselőházunk foglalkozik a kultúra előmozdításával, azzal, hogy segíti a könyvtárakat, az olvasókat, szeretné, hogyha többen olvasnának. Éppen ezért 2014 óta bevezettünk egy mű, úgynevezett művészeti bónuszt, amely azt jelenti, hogy lehet adományozni művészeti tárgyakat, javakat, hozzá lehet járulni a kultúra fejlesztéséhez, a kulturális örökségünkhöz az adományokkal. Továbbá fontos az, hogy a különböző csoportokat tudjuk megcélozni. A Kreatív Európa programnak hála a kultúra területén, az audiovizuális tevékenységek területén nagyon sok minden új dolog született, refinanszírozásra került sor, ez már elindult, ez a folyamat. Továbbá nagyra értékeltük azt is, hogy a 2014-2020-as menetrend is figyelembe vette a kultúrát, mint az egyik fő területet 2010 ig Az olasz képviselőházban folynak a viták egy új törvénytervezetről, amely a startup vállalkozásokkal foglalkozik az innováció területén. E, e, ezek hozzájárulhatnának a GDP-hez 2,6%-kal. Különböző disziplinák e, vannak érintve. A nemzeti parlamentek is támogatják ezeket a kezdeményezéseket a startup vállalkozások támogatásában. Azt is el lehet mondani, hogy az utóbbi években 50%-kal nőtt ezeknek a vállalkozásnak a száma, aztán az innováció területén is hozzájárulhat a digitális tevékenység, a gazdasághoz, a globális gazdasághoz, a kulturális örökségünket is digitalizáljuk folyamatosan, és a szenátus nemrég vitatott meg egy törvényszervezet tervezetet a szolgáltatásokról a médiában, és ezzel kapcsolatosan a fiatalkorúak védelme is nagyon fontos szerepet kapott. Az elkövetkező hetekben még megvizsgálunk számos kulturális tevékenységgel foglalkozó területet. Köszönöm szépen a bizottságnak, köszönöm szépen elnök asszony, elnök, köszönöm szépen az különböző kezdeményezéseket. Most pedig Georgika Severin képviselő asszony következik a Román Szenátus Kulturális Bizottságától. Úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, kedves szervezők, számomra nagy öröm, hogy a mai napon az Európai ö, Parlamentnek közvetíthetem az román szenátusnak az üdvözletét. Fontosnak tartom ezt a mai kezdeményezést, fontosnak tartom az, hogy egy ilyenfajta platform alakult ki az Európai Parlament képviselő és a Nemzeti Parlament képviselő között. A kreatív ágazat nagyon fontos módon járulhat hozzá az inkluzív társadalom fejlődéséhez Romániában. Ennek az ágazatnak a tevékenysége pedig hozzájárulhatat a fenntartható fejlődéshez többek között az új állások, az új munka alkalmaknak a segítésével az ipar fejlődése, a társadalom és a kultúrának, a gazdaságnak a fejlődése mind-mind kiemelendő módozat ez az ágazat hatalmas strukturális kihívásokkal is szembesül. A rombolt, illetve romlott infrastruktúra az egyik e- ezen kihívásoknak, a kulturális ágazat személyzetének, tagjainak nagyon-nagyon sok esetben a bizonytalan életmód, a bizonytalan munka világa a sajátja, a kreatív és a kulturális ágazat egy olyan téma, amely számtalan vitát vált ki, számos tanulmány, különböző operatív programok és különböző stratégiai programok, mind EU szinten, mind pedig tagállami szinten már foglalkozott ezen témával. A stratégia, amely 2020-ig terjed, szintén kitér erre a területre lényeges az, hogy az európai polgárokat bevonjuk a kulturális életbe, ehhez persze nélkülözhetetlen a strukturális infrastruktúrának a fejlesztése a kulturális javaknak a megismerése és fogyasztása a európai polgárok által és épp a fiatalok által meghatározó fontosságú az új technológiai eszközök igénybevételénél e tekintetben a gazdaság szereplő is éberen figyelik ezen ágazat tevékenységét. Elnök asszony, én nem fogom felolvasni azt, amit előkészítettem, viszont szeretném megköszönni a kollégáimat azért, hogy elkészítették ezt az a számomra. Hallgattam a kollégáknak a hozzászólásait, és úgy gondolom, hogy nagyon sok, nagyon lényeges mozzanatról esett szó. Nagyon gyakran esik szó a kulturális és a kreatív ágazatról márpedig nélkülözhetetlen az Európai Uniót, az Európai Bizottságot és a tagállamokat bevonni ebbe a folyamatba, és a kultúrának a terjesztésébe kivált kép ha végig gondoljuk azt, hogy a kreatív tevékenység miből is áll önmagában, akkor azt észleljük, hogy mindenek előtt szubjektív tényezőkkel van dolgunk, akár egyetértünk ezzel, akár nem. Ugye az inspiráció, a tehetség, sőt a zsenie az alkotóknak ez az a terület, amelyet itt most felülelünk. Ha a kultúrákat kívánjuk előmozdítani, a leg akkor arra kell ügyelnünk, hogy ne egyfajta korporatista kultúra szemlélet uralkodjon el, illetve ne az ipari szemlélet honosodjon meg. Mert ha ezt tennénk, akkor megfeledkeznénk az egyedi alkotásokról. A legnagyobb művek az emberiség történelmében nem más művek, mint azok, amelyeket géniuszok hoztak létre ha arra gondolunk, arra a hubra, arra a platforma, amely a legfontosabb a kultúrában, akkor ugye gondolhatunk itt Görögországra, de gondolhatunk Medicina Katalinnak a tevékenységére, Rómára, Flore- Firenzére, és így tovább. Szóval a különböző olyan közpolitikákra, amelyek elősegítették a kulturális környezetnek a fejlődését. Olyan kultúráról van itt most szó, mint a, az, tehát most arról olyan kultúrákra kell koncentrálnunk, amelyek nem nincsenek kitéve annak, hogy egyfajta ipari szemlélet, egyfajta korporitasta megközelítést biztosítsanak. A kultúrát nem szabad, hogy negatív fénybe helyezzük azáltal, hogy a digitális technológiák elkezdik irányítani a kulturális al- alkotásokat. Nem szabad, hogy a középszerűség irányába menjenek ez a dolgok. A képviselőknek a dolga az, hogy a legszélesebben biztosítsák a hozzáférést a kultúrához, és azok is szót kapjanak, akik a kultúrával kapcsolatosan üzeneteket kívánnak eljuttatni nekünk, úgy, hogy az inspirációkat és a géniuszokat is támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. köszönöm ezeket a szép dolgokat, amelyeket elmondott. Ugye itt nem csak a hozzáférés probléma, hanem a lehetőségek biztosítása, megtalálni a megfelelő személyeket, a specifikus területeket figyelembe venni. Természetesen a kultúra akkor jó, hogyha szabad, és megvannak a lehetőségek az egyének számára. Ezek nagy kérdések. Most pedig megadom a szót Jézsi Sesták úrnak, a Cseh Köztársaság szenátusától. Ő a Oktatási, Kulturális, Emberjogi és Petíciós Bizottság alelnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony, hölgyeim és uraim. A kulturális és kreatív iparágak támogatása alapvető dolog. Szeretnék rámutatni néhány problémára, amelyek teljesen speciálisak egy volt kommunista országban. A tapasztalataink eh, a, azzal kapcsolatosan, hogy van-e kapocs a szabadság és a kultúra között, akkor azt lehet elmondani, hogy 50, több mint 50 évig számos problémát okozott az a tény, hogy a kettő el volt választva. És a berlini fal leomlása után sokkal később kezdődött el a kultúra fejlesztése. A kommunista rendszer nagyon sok kis városban elnyomta a kultúrát. Tehát itt ezek olyan hagyományok, vannak, voltak hagyományok, amelyek bizonyos régiakból teljesen eltűntek, ugye a globalizáció miatt, és egyfajta kulturális mixre került sor. A vidékről el, elvándoroltak a városokba a fiatalok, mert úgy gondolták, hogy sokkal több lehetőségük lesz. De hát ez sajnálatos, ugyanis ezáltal elveszítjük a kulturális gyökereinket. A kommunista rezsim évtizedeken át tönkretette a kultúránkat, lerombolta azt vannak olyan régiók, kisebbek is, nagyobbak is, amelyekben az, az, amelyekből az eredeti lakosságot elűzték, kiűzték, pedig évszázadokon át megvolt a helyi kultúra ezekben a régiókban. Természetesen mindez több millió embert érintett. Például két és fél millió cseh német volt. Ugyanez vonatkozik Lengyelországra, Magyarországra és a balkáni országokra. Nem szabad elfelejteni, hogy mi volt a helyzet a második világháború után Európában. Teljes ország, teljes vidékek, teljes városok ürültek ki, népes a, a, a lakosság el, eltűnt ezekből a városokból, vagy el, áthelyezték az embereket bizonyos eh, területekről más területekre, régiókból más régiókba, ahol mások voltak a hagyományok, a szokások, még mindig vannak ilyen területek, ahol az emberek igazából nem igazán érdeklődnek a kultúra iránt, nem vesznek részt a kulturális tevékenységben, vannak olyan temetők, amelyeket nem tartanak, amelyeket nem tartanak karban, ahonnan falvak, ahonnan kihalt a lakosság, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy, hogy még mindig vannak olyanok, akik gyökértelenek váltak. Vannak ilyen ö, térségek, ahol megállt az idő. Meg kell érteni ezen téma bonyolultságát. Most, ha beszélünk a különböző megoldásokról, kezdeményekről, hogyan lehet bevonni a lakosságot a kreatív iparágakba, a kultúrába, Ez egy olyan téma, amely persze fontos, de mindaz, amit elmondtam, fontos, mert része az európai kulturális térnek. Köszönöm szépen. Igen, ez egy európai ö, téma, és ö, előtérbe kell helyezni, figyelembe kell venni, még akkor is, hogyha, hogyha helyi dimenziókhoz is kapcsolódik mindez, kis központokhoz, bizonyos generációkhoz a kulturális örökség évében az ilyen típusú kérdéseket is mindenképpen ki kell majd fejleszteni. Ugye ez az immateriális javakhoz tartozik. Ez egy nagy kívás lesz. Ezzel lezártuk a panel munkáját, azonban már van két felszólalási kérelem, nem tudom, hogy még van-e. Ha most akkor két percet kap nak mind a ketten, Anna Wilström a svéd parlamentből. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes beszámolókat. Van egy kérdésünk a digitalizációval kapcsolatosan, a kultúrás örökség digitalizációjával kapcsolatosan nevezetesen, hogy mi is a helyzet európai szinten. Szeretnénk tudni, hogy vannak-e uniós javaslatok, vannak-e bizonyos standardok, hogy a kulturális örökséget milyen alapon digitalizálják. Digitaliserat material kan göras. A, ez a keret, kulturális keret is fontos. Fontos digitalizálni a bizonyos területeket, mert a közvélemény sokkal inkább hozzájuk, hozzáférhet bizonyos adatokhoz. A kutatók számára is fontos ez. Nagyon érdekes lehet a különböző adatok felhasználása, ha azok digitalizáltak. Ezeket rendelkezésre kell bocsátani a közvéleménynek, hozzá kell férnie a különböző adatokhoz kulturális területen is fontos, tehát ez a kérdésem, hogy ebben az ágazatban milyen típusú munkát terveznek. Elnök, köszönöm szépen, most összegyűjtjük a kérdéseket, és aztán majd válaszolunk. Most pedig Susanna Bandiszova a Cseh köztársaságból az Áder részéről következik. Dobrý večer, vážená paní jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak önnek, elnök asszony, a meghívásáért erre a találkozóra. Szeretnék köszönetet mondani a cseh szenátus irodájának is, Terezának, aki eljött velünk, elkísért bennünket, és itt van. két ötletet szeretnék megosztani önökkel. Úgy gondolom, hogy ezek fontosak. Az egyik egy kicsit más terület, mint amiről szó volt, de meg kell említeni, nevezetesen a, a, a gyermekek, a migráns gyermekek, a kísérlet nélkül érkező gyermekek kérdése, problémája. A menekült táborokban nagyon sok a kísérlet nélkül érkező kiskorú. Fontos, hogy őket regisztrálják, hogy ne vesszenek el, hogy a szüleik megtalálják őket, hogy ne éljenek vissza ezekkel a gyermekekkel, ne használják ki őket. E, erről a helyzetről is el kell gondolkodni. A másik kérdés pedig arról az, amiről Kosta asszony is beszélt, nevezetesen, hogy hidakat kell építenünk, és le kell bontani a falakat. Igen, a kultúra, a zene lebontja a határokat a kultúrában. A cseh köztársaság nagyon sokat tud nyújtani ezen a területen. Nagy zeneszerzőink voltak, Janácsek, Smetana és mások. Én gyermekkoromban az Eurovízió koncertjeit néztem mindig a televízióban, és a legjobb európai kultúrát, zenét hallgattuk, megosztottuk a kulturális értékeket. Nagyon jó koncerteket láttam és hallottam. Az Egyesült Európában mindenkinek szüksége van a szeretetre, a barátságra és a kultúrára. Forrásokat, pénzt mindig találnak, hogyha fegyvereket akarnak venni. De például egy nemzetközi koncertet megszervezni a kulturális örökség évében, ez nagyon jó gondolat lenne, inspiráló ötlet lenne, és mindenki élvezne egy nagy közös koncertet. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, nagyon szép dolgokat mondott, nagyon szép üzenetet hallottunk most. La collega, eh, Itt van a kollega eh, nő, alelnök Sodrova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem véletlen, hogy a cseh köztársaságból egymás után három, hárman is felszólalnak. Köszönetet mondok a cseh parlamentnek és a szenátusnak. A kultúra minnyájunkat egyesít, de ami szintén egyesít bennünket, az az, hogy minden országban, és itt az Európai Parlamentban a forrásokért lépünk fel, harcolunk. Az elnök asszony mindig is harcolt azért, hogy a megfelelő pénzügyi forrásokhoz hozzájuthassunk az új projektek, a kultúrára számára. Ugye tíz éves a Lux díj, a film díj, az Európai Parlament díjazza az európai filmeket. Tíz éve hozták létre a Lux díjat, a nemzeti parlamentek is támogatják az európai filmet, az e- Európai Kulturális Örökség éve szintén egy olyan dolog lesz, amelyben össz, együttműködhetünk. Ugye vannak specifikus projektek, amelyeket előkészítünk. Köszönetet mondok, hogy a digitalizációról is szó volt a filmiparban és más területeken. A cseh köztársaságban a digitalizáció természetesen kapcsolatban van az eredeti művek minőségének a megóvásával, ami a migráns gyerekeket illeti, a kaléi táborban is volt sok ilyen, és van, vannak nem kísérettel, tehát kíséret nélkül érkező fiatalkorúak, Julie Ward is tudja ezt, beszélt erről már sokat. Mindenképpen segíteni kell és támogatni kell ezeket a gyermekeket. Beszélünk sokat ezekről a problémákról. Köszönöm szépen még egyszer az információkat. Elnök, köszönöm szépen Sudrava kollega nőnek. Igen, fontos ez a téma, a kiskorú gyermekek témája más kollégák is elkötelezettek a e téma mellett, a kiskorúak problémái mellett. Van is egy ö, csoport, amely frakció közti csoport, amely foglalkozik ezzel a tematikával, és megpróbálnak megpróbálják transzverszálisan az összes bizottság részéről összegyűjteni a, az információkat. Blos képviselő két szót. Monsieur Oui, merci de me redonner. Köszönöm szépen, hogy ismételten szót kapok. Eredetileg nem terveztem egy második hozzászólást, de mint hogy megszólítottak, az imént cseh kollégánk szólított meg, és hát az ITER Group részéről is ez visszhangot kapott. Nem igazán látom hát azt, hogy Franciaországot miért kell kérdőre vonni az elszigetelt kiskorúak esetében a területi önkormányzatok, és jó magam is önkormányzati képviselő vagyok Párizsban, szóval az önkormányzatok az utóbbi években erőteljesen megdövelték azon szociális támogatásokat, amelyekben a gyermekek részesülnek, kiváltképp az elszigetelt pozícióban lévő gyerekek, tehát ö, a családon, illetve ö, szülők nélkül nevelődő gyerekek. És hát, mint tudják, Franciaországban ö, az ez egy nagyon fontos tevékenység. Ezért kellett, hogy újra hozzászóljak, mert nem igazán látom át, hogy Franciaországot miért kell kérdőre vonni az Európai Unióban az elszigetelt életmódban vívódó gyerekekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én annyit tudok mondani ezzel kapcsolatosan, hogy a kísérlet nélkül érkező fiatalkorúak, ugye nagyon sok országot érintenek. Itt több ezer gyerekről van szó, senki sem bűntelen ezen a területen. Olaszországban 150 ezer menekültet fogadtunk, és engedjék meg ezt a kis sovinizmust a részemről. Ugye, tudom, hogy létezik a probléma, Természetesen mindenkit nyugtalanítanak ezek a ö, európai helyzetek, ezek ö, nagyon ö, fontos területek, mert esetleg a Kalé is ugye egy ilyen hotspot, ugye, ahol felmerültek ezek a kérdések. Kérem. Köszönöm szépen, csak reagálni kívánnék. Nem akartam vádolni Franciaországot, sőt, ellenkezőleg semmiféle inkorrektet nem tesz Franciaország. Az Európai Uniónak pedig kifejezetten feladata, hogy támogassa, segítse a gyermekeket, a kísérlet nélküli gyermekeket. Meg kell találnunk azokat az eszközöket, módozatokat, amelyeknek a révén a kísérlet nélküli gyerekeket támogatni tudjuk. Köszönöm szépen! Just, uh, nem is önnek válaszoltam, asszonyom, hanem annak a képviselő asszonynak, aki a cseh parlamentet képviselte, tehát a cseh kollégánknak a hozzászólását nem értettem, de ön teljes mértékben megnyugtatom, asszonyom. Elnézést kérek, de most ugye még lesz alkalom ezekről a témákról beszélni, és ne most itt a vita során tegyük ezt meg. Tehát én nagyon büszke vagyok egy dologra itt az Európai Parlamentben, a Kulturális és Oktatási Szakbizottság két nagyon fontos állásfoglalást fogadott el a fiatalkorú, kiskorú migránsokról. Ma csak két százaléka humanitárius segítségnek tehát csak két százalékát szentelik a humanitárius segítségnek az oktatásra a különböző menekült táborokban, ugye nincs oktatás a gyermekek számára, aztán nagyon sok a e, Líbiában a menekült és máshol, de a mi bizottságunk egy nagyon fontos e, állásfoglalást fogadott el a DEVE bizottsággal e, együtt. Több mint 35 millió eurót tudtunk erre a tevékenységre pluszban szentelni, és ma az első adományozók vagyunk Európában. Persze ez sem elég, fontos lenne megelőzni a konfliktust, vagy ha akarjuk a radikalizációt, így is nevezhetjük. Aztán van egy másik állásfoglalás, ami, amelyet szintén elfogadtunk, de jó lenne, hogy önök, a nemzeti par, parlamentek nyomást gyakorolnának a saját kormányaikra, hogy pontosan ne legyen egy elveszett generáció, hogy a, bekerülhessenek a fiatalok az európai egyetemekre. Nagyon sok egyetem már válaszolt, az Euromed program keretén belül is. Tehát vannak olyan gyermekek, akik két-három évig nem tanulnak, semmiféle oktatáshoz nem jutnak, egyetemekre nem tudnak bekerülni. A humanitárius szervezetek segítségével az új mediterrán, balkáni generációk számára üzenetet kell küldenünk, hogy megváltozzon a helyzet. Ezért nagyon büszkék vagyunk, de természetesen nyugtalanít bennünket nagyon sok minden. Ugye az UNICEF is kiadta a közleményében, hogy támogatni kell a gyermekeket, Mindjárt aláírtuk az egyezményt. Julie Ward, aztán a konklúzió következik. Maybe just to come in on... Köszönöm. A kísérlet nélkül utazó gyermekekkel kapcsolatban szeretnék én is hozzászólni, Kale és Dunkert kapcsán. Háromszor is voltam ott, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszhatunk mi is hogy segítsünk azoknak, akik kevésbé szerencsés helyzetben élnek, mint mi akiknek nincs hol aludniuk, mondjuk a hajléktalanok egy városban, vagy pedig a migránsok, akik rendkívül hosszú út után érkeztek meg hozzánk. Úgyhogy nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit elvégeztünk. Brit parlamenti képviselőként viszont elmondhatom, hogy a saját országomra nem vagyok feltétlenül büszke, a saját kormányomra nem vagyok feltétlenül büszke, mert úgy gondolom, hogy nem veszik ki a részüket a terhekből, és nem tesznek annyit, mint amennyire képesek lennének. Mint említettem, voltam Kaléban és Dunkerkben, és láttam az önkénteseket, a civil szervezeteket, a tanárokat, akik a saját szabadidejükből vettek el időt, hogy angolra vagy franciára tanítsák ezeket a gyermekeket, de nem csak erre, hanem földrajzot, matematikát oktattak a gyermekeknek. Láttam azokat a nőket, akik összefogtak, és szinte iskolákat építettek fel a semmiből. Látom ezeket az embereket, látom, hogy hogyan valósítják meg a kultúrák közötti párbeszédet, hogyan próbálnak segíteni ezeknek a fiataloknak, hogy az ő történetüket megismerhessük, hogy ők hallathassák a hangukat. Ezeknek az embereknek emberi méltóságot kell adni, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz sokkal többet kellene tennünk, mert el kell ismernünk, hogy mi elbuktunk, nem értünk el sikert, és akkor léptek fel a civil szervezetek, akik kultúrával, akik művészettel mégiscsak elérték ezeket az embereket, és visszaadták nekik az emberségüket, az emberi méltóságukat. Úgyhogy szerintem így kellene felfogni a migráns válság megoldását. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma, amely a lelkiismeretünkhez szól, az intézményekhez szól, a politikai frakciókhoz és Európához. Nem hallgathatjuk el ezt a témát, a kultúrának pedig világosan ki kell mondania, hogy hogyan is áll a helyzet, hol nem működik Európa. Tudjuk minnyáján, hogy a szolidaritás és az emberség két nagyon fontos javat képviselnek, két nagy értéket képviselnek, és az új generációknak e, ezeket át kell adni. Mindenkinek e, végtelenül hálás vagyok, köszönetet mondok a részvételért, de ha megengedik, akkor röviden még néhány dolgot szeretnék mondani. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki akar válaszolni, vagy felszólalni. Én nem akarom igazából lezárni ezt a találkozót. Van nekem is néhány kérdésem. Az első dolog az, hogy nagyon sok beszámolót, előadást osztok én is. A kultúra önmaga, önmagában nem érték. Ha, amikor a kultúráról beszélünk, akkor a kultúráról beszélünk a gazdaságban, a technológiában, ugye? Tehát a kultúra önmagában egy érték, nem lehet máshoz kapcsolni. Fontos a szabadság a kultúrában, fontosak a kulturális jogok. Alapvető jogok a kulturális jogok, és olyan eszközökre, lehetőségre van szükség, amely ezt lehetővé teszi, a kultúra be tudja teljesíteni a, a feladatát. A kultúrához való hozzáférés lehetőségeit ki kell szélesíteni nem lehet csak nézőként fellépni, hozzá kell férni a, a kultúrához. Eredetileg a bildung szót használták. A fejlődés, a kultúrának a kiszélesítése, a közvélemény kultúrájának a kiszélesítése kapcsolódik a az oktatáshoz, a neveléshez, a kicsik, a gyermekek neveléséhez. Svédországban, Olaszországban, máshol vannak példák, jó példák. Például vannak olyan országok, ahol a kisgyerekeket már tanítják például az operára, nevelik az operára. Tehát egy művelt csoportot alakítanak ki. Ugye beszéltünk sokat a zenéről. Tehát ezeket a transzvezális képességeket kell fejleszteni, ahogy Zsuli is mindig mondja. Ezek szükségesek ma az élet területén. Azért, hogy a polgárok proaktívnak érezhessék magukat. Aztán ott van az audience engagement téma, tehát a polgárok bevonása, az aktív részvételük a kultúrába. Ez nagyon tetszik nekem. Most a kultúra, ugye ott van, mint kulturális ipar, audiovizuális és más ág, ágazat, a digitális kultúra és más kulturális területek. Ugye hagyományosan az audiovizuális kultúráról beszéltünk, most pedig már van a kreatív kulturális ágazatok hálózata is. Itt ez egy közbenső kultúra, kreativitás, szolgáltatások, innovációk a digitális rendszereken keresztül. Tehát itt egy sokkal nagyobb spektrumról van szó, és ezek lehetővé teszik az innovációt, a szociális inkluziót, a spilloverről is szó volt. Aztán ott van a, a nagy kérdés, a képességek képzése. Tehát itt nem csak oktatás vagy művészetre való nevelésről van szó, hanem arról is, hogy a különleges képességeket ezen a kontinensen, például a restaurátorok munkáját és tevékenységét értékeljük. A, nem igazán tudjuk, hogy mi is történik az egyes országokban. Az én országomban ugye elég konzervatívak voltak, de most már nagyon nagy a fejlődés Például van az ICOM hálózat, a múzeumok nemzetközi hálózata. Nagyon sok az új fiatal menedzser, akiknek nagyon jó képeseik van, képességeik vannak, nagy tudásuk van. Tehát az új képességekre nevelni, oktatni kell a fiatalokat. Fontos a képzés. Éppen ezért nem tudom, hogy ki mondta, vagy utalt arra, talán a Val- Valónia képviselője, tehát, hogy eh, van egy kóprodukció, vagy kókreáció, kókreativitás, kreativitás. össze kell hangolni a különböző tevékenységeket, és eh, nagy eh, események megszervezése is fontos összehangolva a különböző területeket. Újra kell olvasni a, például az adott városok kulturális tevékenységét, urbánus tevékenységekről is beszélhetünk, például Liverpool, Glasgow vagy a Rúr vidéken. Nagyon sok új projektet indítottak. Természetesen mindez kapcsolódik a forrásokhoz. Az európai strukturális alapok, hála mellesleg a parlamentnek, finanszírozni tudják, támogatni tudják a kulturális örökséggel kapcsolatos tevékenységeket, a startup vállalkozásokat. Önök biztos tudják, hogy a strukturális alapokból két-három költségvetési sor foglalkozik a kultúrával, és nagyon sokan fel is használták ezeket a forrásokat. Fiatalok számára vouchereket vezettek be, vagy diákhiteleket kaptak. 5, ezer, 5 millió euró a plafon. A források terén bizonyos területeken, ugye itt a, például a restaurátori tevékenység terén, aztán a kulturális örökség digitalizációja. Nagyon fontos ezeket a hálózatokat, a már létező hálózatokat értékelni. Van egy nagy kihívásunk, az az, hogy nemzetközivé tegyük a kulturális szervezetek tevékenységét, transeurópai legyen ez a terület. Például én nemrégiben fedeztem fel az, hogy van egy Excite nevű program, két éve fedeztem fel. Ez egy európai hálózat, Excite a rövidítése. Tehát a, ezek a múzeumainak a ház, hálózata nevezetesen a tudományra nevel ez a hálózat. 90 ilyen alapterület van, tehát nagyon sok ilyen típusú tevékenység van. Aztán van a kulturális örökség digitalizációjának a hálózata, amelynek mi is a neve, keresem, mi is, hogy hívják ezt a hálózatot? Kérdezi az elnök. Tehát elnézést kérek, majd megtalálom a nevet. Ez egy hálózat. A kultúrás örökség digitalizációjának a hálózat. Tehát a digitális humanitás például ez egy nagyon fontos témája, éppen eszembe jutott. Tehát ezek kutatóintézetek, vagy más típusú intézetek nem csak európaiak, hanem nemzetköziek, nagyon nagy forrásokkal rendelkeznek, és a Horizon 2020-as programot valósítják meg. nagyon is elkötelezettek a kulturális örökség digitalizációja mellett. Ezzel válaszolok is a svéd parlamenti képviselő kérdésére. Tehát van a 2020-as horizon, 2020 az, az európai agenda vagy menetrend, aztán ott vannak a strukturális alapok, aztán ott van az Európeána, ez az Európai Ügynökség is módosításra került, és most minden európai szervezet már a része, nevezetesen azok, akik itt Európában, az európai doménban akarnak szerepelni. Van egy másik dolog, amely nagyon fontos, a film területén is van egy hálózat, a különböző régi filmek, filmmúzeumok hálózata régi filmeket mutatják be. A második világháború óta megjelent filmeket az Európeánával együtt tanulmányozták, és minden filmmúzeum részletebben. Ez mit jelent? És most egy másik pontra térek át. Navracsics biztos is nyitott a fiatalok felé. Létezik a Narrative for Europe program, ahogy önök is mondták, hogy a fiatalok számára hozzáférhetővé tegyük a azt, hogy hogyan lehet Európát újra ébreszteni. Osztom azt a stratégiát is, amely a négy tengelyel foglalkozik, a kulturális kreatív iparággal, a kulturális örökség évével, az Ipari Bizottsággal együtt készítjük elő a jelentést a kulturális örökség évéről. Az, az európai ö, iparpolitika kapcsolódik a kulturális politikához is. Aztán van még egy másik terület, egy harmadik tengely, amely az európai beruházásokkal foglalkozik. Ez az új európai garancia nemzeti hatóságok hitelt fognak nyújtani a kreatív tevékenységeknek, különböző szervezetekről van szó, és ennek az az érdekes vonzata, hogy majd meglátjuk, hogy az európai támogatás hogyan is fogadják. Ez a javaslat kapcsolódik egy másik akcióhoz, tevékenységhez, nevezetesen, hogy a különböző szervezetek milyen szakértelemmel rendelkeznek, hogyan tudják majd támogatni az új tevékenységeket. Aztán ott van az európai kulturális diplomácia, ez a negyedik tengely. Ezt is osztani lehet, ezt a stratégiát. Európa szerint a biztonságpolitika, a védelmi politika, a külügyi politika, az migrációs politikát nem lehet külön-külön vizsgálni, hanem a kultúra, az oktatás és a kutatáshoz szorosan kapcsolódnak. Önök foglalkoznak sokat ezekkel a témákkal, mi most az audiovizuális tevékenységgel is foglalkozunk, ez nagyon sok munkát igényel, készül egy jelentés, ugye sok mindent kell támogatni, védeni, például ugye a fiatalkorúakat, aztán ott van az Over the Top projekt. Helga Trüpper feltette egy kényes kérdést, nevezetesen hogyan lehet a video sharing platformhoz kapcsolódó kiadásokat megszervezni, mire van szükség. Szabályokra, szerzőjogi védelemre, a fiatalok urak védelmére, és első alkalommal mondunk ki valamit, amit sokan vártak már, nevezetesen, hogy a tagállamoknak lehetősége van eh, forrásokhoz jutni, és a kultúrába reinvestálni forrásokat szeretném tehát lezárni azzal, hogy mind ez a, ezek a munkák folyamatban vannak. Még egyszer úgy gondolom, hogy a közvetlen párbeszéd természetesen egy, egy kezdet. Nem utoljára találkozunk, természetesen sokszor önök is Brüsszelben vannak, tehát könnyű találkoznunk, de fontosak a meghallgatások az önök parlamentjeiben, szenátusaiban. Sokkal inkább be kell vezetni ezt a rendszert. Köszönetet mondok önöknek a nagyon értékes munkájukért, a Kulturális Bizottságban is az összes együttműködőnek köszönöm. Aztán a nemzeti parlamentekkel foglalkozó irodának köszönöm, mert nélkülük nem lehetett volna megszervezni ezt a találkozót sem. Nagyon kompetensek, köszönetet mondok, nagyon hálás vagyok mindenkinek, a nemzeti parlamentek képviselőinek, az Európai Parlament képviselőinek, Köszönjük szépen a jelenlétüket, a részvételüket, a hozzájárulásukat a munkához. Azt hiszem már megkapták a dokumentációjukban bizonyos dokumentumokat az utóbbi két éves kutatásainkról is. De hogyha valamire szükségük van, dokumentumokra, kérjék el azokat tőlünk, és hogyha valami érdekel önöket, és az önök országaikban is vannak érdekes dokumentumok, azokat küldjék el nekünk. Végtelenül köszönöm mindenkinek, jó estét kívánok, viszontlátásra!